Let's Dear colleagues. Kezdjük el, kedves kollégák. A konzultatív fórum plenáris ülése éves rendezvény, ahol az akadémia, a gyakorlati szakemberek, uniós intézmények, tagállamok képviselői között biztosít lehetőséget a negyedik konzultatív fórumra December 11-12-én került sor Brüsszelben. Kérjük szépen az EASZO konzultatív fórum elnökét arra, hogy tegyen jelentést erről a rendezvényről. Ha nem bánják, akkor ezt a pontot a ötöznénk, egybegyúrnánk Robert Kieser az ügynökség igazgatójának a munkaprogram ismertetőjével. Vizer úr két prezentációját követően kérdéseket tehetnek majd fel a képviselőink. Dr. Vizer, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők. Tegnap óta újra nagy megtiszteltetés, hogy ma is itt lehetek önökkel és beszélhetek az elnök által megemlített két anyagról, a munkaprogramról, illetve a konzultatív fórum rendezvényéről, főleg a plenáris ülésről, amelyre decemberben került sor. Ha megengedik, elmondom, bár azért önök is megkapták a munkaprogramot, tehát ha megengedik, akkor mondok néhány szót nagy vonalakban erről. Elmondom, hogy mi, milyen, mi is vezérel bennünket a munkánkban. Lehet, hogy az európai közös menekültügyi rendszert másképp fogjuk megnézni. Általában azt nézzük, hogy hol lehet javítani, mely pontokon lehet javítani. De ha jobban megnézzük, akkor láthatjuk, hogy ez egy közös rendszer és siker. Egy váratlan forrást idéznék. A migráció nemzetközi, tehát a nemzetközi menekültügyi szervezet amerikai igazgatóját idézem, azt mondta, hogy a világban menekültügy témájában Európa él lovas hát nem ülhetünk ölbetett kézzel boldogan és elégedetten, mert de azért nem szabad elfejteni ezeket a szavakat sem. Az EAZO, a támogatói hivatal egy végrehajtó szerv, főleg a közös menekültügyi rendszer végrehajtásán dolgozik. Mint olyan, az európai szolidaritás eszköze. Ezt a szolidaritást mi szervezzük meg. Három szintre összpontosítunk. Ha megengedik, először is az esetjogról beszélek, a tagállami menekültügyi helyzetről, és arról, hogy hogyan próbáljuk meg az operatív szintet harmonizálni a különböző tagállamokban. 30 országról van összesen szó, mert a társult országok is tagok, és lehet, hogy lesz még két további ország is, akik csatlakoznak hozzánk. Nagyon sok szervezet tartozik hozzánk. Hogy mindenki ugyanúgy hajtsa végre azokat a jogszabályokat, amelyekről önök, a parlament döntött. Az elején kell kezdenünk a dolgokat. Minden menekült ügyel foglalkozó szakembert ugyanolyan képzésben kell részesíteni az Európai Unióban. Az ugyanabban az iskolában járó diákok ugyanazt a nyelvet, ugyanazt a megközelítést sajátítják el, és végül közös kultúra részévé válnak. 300 eh, menekültügyi szakértőt részesítettünk képzésben mostanáig, három éven belül, és ez sikernek mondható, ha azt nézzük, hogy az Európai Unióban a szám, bár ez nem pontos, mert folyton változik, de kb. 7000 gyakorlati szakemberünk van. A munka után, tehát munka után még tanulni is kell. A múlt héten véglegesítettük a gyakorlati eszközünket, amely segíti a gyakorlati szakembereket napi munkájukban, hogy megfelelő módon kövessék azokat a jogszabályokat, amelyeket aztán végre kell hajtaniuk. Országokkal kapcsolatos információkat mm, biztosítunk, tehát ilyen országismerettel látjuk el a szakembereket és néhány ország ismerete kapcsolatos jelentést is elkészítettünk már. Továbbiakon dolgozunk, azért, hogy megalkossuk a származási országok top tenyét, ami a gyakorlati szakembereket illeti, közös megközelítésen dolgozunk. Volt is kísérleti projektünk tavaly, a hónap végén kezdődik a következő kísérleti projekt a menedék kéremek elbírálása, a folyamat, ezek mind ide tartoznak, ezek lesznek a tárgya ennek a projektnek. Ami a tagállamokat illeti, megnézzük, hogy a tagállamokban milyen a helyzet, a menekültügyi helyzet, és közösen megpróbáljuk megbeszélni a trendeket közös keretet, közös eszközöket biztosítunk azért, hogy a menekültügyi vívmányokat a tagállamok végrehajthassák. Szeretnénk előmozdítani, lehetővé tenni a tagállamok szolidaritását. Az EASO, mint említettem, a szolidaritás eszköze. A szolidaritás nem csak áthelyezésről és elosztásról szól, hanem arról is, hogy a közös eszköztárat hogyan használjuk. A képzés ilyen értelemben a szolidaritás egy nagyon jó eszköze. A tagállamok szakértelmét használjuk fel ahhoz, hogy más országok szakértőit részesítsük képzésben. Operatív szinten nagyszámú menekültügyi szakértő dolgozik jelenleg Bulgáriában, Olaszországban és Ciprusban, Cipruson. Végezetül, ami az uniós intézmény, tehát magát az uniós szintet illeti, a támogatásunk közös uniós szintű műveletekben nyilvánul meg. Rendszeres, éves támogatásban, intézményi és tagállami támogatásban, az előbb említést is tettem néhány országról, például Bulgáriáról. A külső dimenziót támogatjuk. Fontos megemlíteni azt is, hogy az átelepítéssel kapcsolatos munkánk erőteljesebbé válik. Tudom, hogy a parlamentnek ez szívügye. És akkor a konzultatív, konzultatív fórum munkájára térnék most ki. Hiszen ahhoz, hogy ezt a munkát végrehajtsuk, nem csak a tagállamokra és az intézményekre, valamint a hivatalos hálózatokra van szükségünk. Fontos, hogy a civil társadalommal megfelelő párbeszédet folytassunk. A civil társadalom sokoldalú, nem az intézményekből áll, mi is a civil társadalom. Civil szervezetekből épül fel. Azon a területen, ahol mi dolgozunk például, amely mi dolgozunk, nagyon sok szervezet különböző szemszögből vizsgálja a ügy kérdését. Általános szemszögből, nemi szemszögből, bármilyen, nagyon sok szemszög létezik. az akadémia világ, a szakértők, az igazságszolgáltatás, egyébként az igazságszolgáltatás is részben civil társadalomnak tekinti magát, és ez teljesen rendben van véleményünk szerint. Tehát ezek a különböző csoportok megjelennek munkánkban, velük nyíltan megpróbálunk párbeszédet folytatni a munkánkról kihasználjuk közben a szakértelmüket, akkor, amikor elbeszélgetünk arról, hogy mit tehetünk. A civil társadalom sokoldalú, és ezért van egy konzultatív formunk. Minden szervezet hozzánk fordulhat, nincs is semmiféle akadálya ennek. Tavaly decemberben megszerveztük a negyedik konferenciánkat körülbelül száz résztvevővel a civil társadalom részéről. Aktívan szerepet vállaltak ezen a konferencián, ezen a fórumon ezek a szervezetek. 20 hozzájárulást hallgathatunk meg különböző szervezetek részéről. Ha megengedik a, a konzultatív fórumról, mondanék még néhány szót. Jelenleg több mint 70 szervezettel egyeztetünk rendszeresen. Különböző témákat beszélünk meg, nyitottak vagyunk, de azért vannak célzott témáink is, tréning, tehát képzés, a kísérlet nélkül utazó fiatalok, valamint a származási országokkal kapcsolatos információk ide tartoznak. Ami a származási országokról szóló információkat illeti, e témában örömmel jelenthetem be, hogy idén remélhetőleg az UI portál hozzáférés, portálhoz hozzáférést kaphat majd a nagy nyilvánosság is. Remélhetőleg elindíthatjuk ezt idén. Remélhetőleg a civil társadalom bevonása nagyobb lesz a kísérlet nélkül utazó fiatalok esetében is, és remélhetőleg a helyi civil szervezetekkel is jobb lesz az együttműködés. Ennyit tudok mondani a konzultatív fórumról végül, de egyáltalán nem utolsó sorban. Egy ilyen ügynökség, egy ilyen környezetben erőforrásokat igényel. Nagyon hálás vagyok a, bizot, a parlamentnek, és főleg ennek a szakbizottságnak azért, hogy a 2015-ös költségvetésről szóló vitában odafigyeltek ránk, remélhetőleg nem fogunk önöknek csalódást okozni, és teljes mértékben rendelkezésükre állok. Köszönöm szépen. Okay, now... Köszönöm, most a vitára kerítünk sort, és a képviselők nyilatkozatait hallgatjuk meg. Keller úr. Thank you. That's probably me. Valószínűleg én vagyok az, Keller asszony. Semmi baj. Köszönöm szépen, Viszer úr, a bevezető szavait. Néhány kérdésem lenne a tréningekkel kapcsolatban, a képzéssel kapcsolatban a menedékügyi tisztviselők részére. Találta olyan tagállamokat, ahol az eredeti képzés nem elégséges, vagy vannak-e olyan tagállamok, amelyeknek kiváló az ilyen tisztviselőknek nyújtott képzése? Aztán a származási országgal kapcsolatos jelentéssel kapcsolatosan milyen forrásokat használtak e jelentések elkészítéséhez, és milyen rendszeresen frissítik, milyen kritériumok alapján az információikat, valamint ezeket a jelentéseket tiszteletben tartják-e a tagállamok, illetve felhasználják-e, amikor döntést hoznak menedékkérelmekről. Illetve egy ilyen jelentésben hogyan értékelni a romák helyzetét a nyugat-balkáni államokban. Nagyon sok ellentmondásos hírt hallottunk arról, hogy a biztonságos harmadik országnak a definíciója vajon mi lehet. Mi az ön tapasztalata? Hogy írná le ön az EASO-ban szerzett tapasztalata után ezt a szót? EASO asszony. Köszönöm szépen vissza úr a prezentációját, és köszönöm, hogy ezt a konzultatív fórumot is megszervezték úgy gondolom, hogy ezek a fórumok nagyon fontosak a tekintetben, hogy a tagállamok, civil társadalma, az EU intézmények, a tudósok mind együtt tudjanak dolgozni, és meg tudják osztani egymással a tapasztalataikat. Engem igazából az érdekel, hogy miért döntöttek e helyszín mellett, miért pont Brüsszelben szervezték meg, miért nem az ELSO országában Máltán. Egyre több ELSO ülés a befogadó állam területén kívül kerül megrendezésre. Miért? A munkacsoporttal kapcsolatban a kérdésem az áthelyezésre vonatkozik. Az EASO-nak jogi felelőssége, hogy ezen tevékenységeket előmozdítsa. Ma Málta éppen 85 új embert további menekültet mentett meg a tengeren, konkrét szolidaritásra van szükség azon országokkal szemben, amelyek a periférián folyamatosan szembesülnek ezzel a problémával. Viszer úr, úgy gondolja-e, hogy az európai intézmények eleget tettek, hogy a tagállamok körében népszerűsítsék ezt a gondolatot? Mi más tehetnénk még? Azok a tagállamok, amelyekkel az ELSZO felvette a kapcsolatot, hogyan reagáltak a felvetésre, és mi a reakciójuk? Köszönöm szépen! Wikström asszony kap szót. Köszönöm szépen. Szeretettel üdvözlöm, Vissza doktor úr. Köszönöm, hogy megosztotta a tapasztalatait szakbizottságunkkal. Kiváló prezentáció volt. Gratulálok. A 6500 menekültügyi tisztviselő kiképzéséhez, akiket három év alatt részesítettek képzésben. Tapasztalt-e hiányosságokat a tekintetben, hogy voltak olyan tagállamok, akik nem küldtek elég tisztviselőt a képzésekre, vagy egyáltalán nem vettek részt a tréningeken? És mindent összevetve, a frakcióm és ez a szakbizottság is elkötelezett szeretnénk az ELTO munkáját nyomon követni. De hajlamosak vagyunk messiásként tekinteni az elszóra, amikor bármi hiányzik a lán, egy láncszem, amikor bármi probléma merül fel, akkor az elszóhoz fordulunk, és önökre tekintünk, hogy hát ez, ez az elszónak a feladata a menekültügyi támogatási hivatalé, Érdekes lenne látni, hogy vannak-e hiányosságok, vannak-e szakadékok, van-e valami, amit még szeretnének tenni, aminek a fontosságát hangsúlyoznunk kéne, vagy úgy érzik, hogy eléggé bízunk önökben. A következő napi rendi pontunkban a Frontex-el fogunk foglalkozni, és a Frontex konzultatív fórumával. ennek a képviselője, ennek a tagjai is itt lesznek. A következő alkalommal meg tudnál fontolni, hogy persze az nagyon jó, hogy ön itt van, de hogy esetleg a konzultatív fórumból is önnel el tudná hozni pár tagot, hogy legalább ők is úgy érezzék, hogy szükség van rájuk. A Frontex jó példát mutat e tekintetben, Úgyhogy talán érdemes lenne önnek is itt maradnia és meghallgatni a Frontex tapasztalatait, hogy lássanak egy olyan, lásson egy olyan szervezetet is, amely elhozza a konzultatív fórumának tagjait. Amúgy pedig a legjobbakat kívánom a következő évekbeli munkájához. Köszönöm szépen, Szipe asszony koordinátorként hozzá kívánni szólni. Szeretnék egy dologra koncentrálni itt, mert a menekült ügyi kihívásokkal kapcsolatos viták során gyakran a földközi tenger térségére koncentrálunk. Kollégáktól azért halljuk azt, hogy vannak az EU-nak más külső határai is, ahol szintén átjutnak menekültek. Az alapvető jogi ügynökségtől tudjuk, hogy néha nem alkalmazzák megfelelően az összes intézkedést. Engem érdekelne, hogy a román, bolgár és eh, más külső határokon eh, a menekültek száma hogyan alakul, változik, növekszik, hogyan eh, tudná leírni az ottani helyzetet eh, összehasonlítva a mediterrán partvidék országaival. Ferreira asszony, ön is koordinátor, szót kér? Nem. Nem? De, nem. Spinelli asszony. Köszönöm, eh, Viszer úr, és köszönöm, elnök asszony. Két kérdésem van. Az egyik az eh, arról szól, hogy eh, Wikström asszony által elmondottakat éri kritika. Mi az ön válasza arra, amit Wikström asszony mondott, illetve mi a véleménye ezen kritikákról? Illetve a másik az, hogy frontex kapcsolatban, hogy lehetséges volna-e hogy egy elszó tisztviselő részt vegyem a Frontex összes kutató mentőakciójában annak érdekében, hogy megvédjük a jogaikat, mert azt látjuk, hogy néha nem érvényesülnek teljes mértékben a jogok eh, a Frontex akciókban. Köszönöm. Radef úr, a szó. Уважаеми господин Висер, плана на Европейската служба за подкрепа в областта. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Vízer úr, a 2015-ös munkaprogramban van néhány tevékenység, amely Bulgária támogatására vonatkozik. A bolgár kormányjal aláírt aláírtunk, aláírtak erre vonatkozóan egy megállapodást még 2014. decemberében. Így idő, idén 3500 menekültet fogunk visszavenni, akik más uniós tagállamokban vannak jelenleg. Tavasszal újabb menekült hullám várható és ezért mondanám, hogy rendkívül fontos az önök szakértelme, tapasztalata. El tudnám mondani, hogy az előkészületnek pontosan melyik szakaszában vannak, és hogyan fognak tudni segíteni nekünk ahhoz, hogy megfeleljünk, megküzdjünk a különböző kihívásokkal. Köszönöm. Okay, and... Uh, Rendben van, az utolsó felszólaló pedig Major asszony. Eh, köszönöm szépen. Elnök asszony, eh, Vizer úr, köszönöm szépen a magyarázatot. Egy sor kérdésem eh, lenne. Többször említette a szolidaritást. Itt a Hollandiára vonatkozó számoknál láthatom, hogy a menedékérők 70%-át mi fogadjuk be. Hol van itt a szolidaritás? A munkaprogramjában láttam, hogy harmadik országokat is támogatnak. Ha szolidaritásról beszélünk, akkor nem kellene a régióban a befogadásra nagyobb hangsúlyt, összpontos, nagyobb hangsúlyt helyezni? Ha megnézzük Katát és azt, hogy több mint 600 menekültet fogadtak be, akkor rájuk nézve egy szolidaritást kell tanúsítanunk. Kérem szépen válaszoljon. Okay. And uh, Miss Winberg. Winberg asszony. Tack för att ni kom hit, um, doktor Köszönöm, én is örülök, hogy itt van Visser úr köztünk. gondolkozom azon, hogy mit mond, svéd vagyok, az én hazám fogadja be a legtöbb menekültet, ezeknek a kezelése már nem könnyű feladat, tehát olyan európai menekült politikára lenne szükség, amely megoldja ezt a problémát. Meg kéne szab, szabni és határozni, hogy ki hány menekültet fogadjon be. Nem hallottuk ugye korábban a, e, a szolidaritásról már beszéltünk és szoktunk is. Minden tagállamnak a saját felelősségét vállalnia kell. Oda kell figyelnünk a menekült táborokban senyvedő emberekre, és ott van igazán szükség a szolidaritásra. Eh, talán ezt a tagállamoknak kéne feltenni ezt a kérdést, de öntől kérdezem, hogy napi renden van-e. Oké. Okay. Köszönöm. Akkor most eh, válaszolunk a kérdésekre. Viszer úr. Thank you very much. Köszönöm. minden képviselőnek a kérdést. Végig megyek a listán, és megpróbálok válaszolni az összesre. Keller asszony kérdezte, hogy vannak-e képzés vonatkozásában kimagasló és kevésbé kimagasló országok. Nos, egy EU ügynökség, és különösen ez az EU ügynökség úgy működik, hogy van egy alapító okiratunk, amely meghatározza a mi felelősségünket, de nem ad hatáskört nekünk arra, hogy a tagállamokat arra kényszerítsük, hogy elfogadják azt, amit mi nyújtunk nekik. Tehát a minőséggel kell meggyőznünk, a termék minőségével kell meggyőznünk a tagállamokat. Azt gondolom, hogy ez egy jó rendszer, nem kérek semmilyen olyan hatáskört, hogy én újjal mutogathassak a tagállamokra. És mivel itt egy önkéntes rendszerről van szó, a képzéssel kapcsolatos eredmények, három év alatt több mint 6000 ember, nos, ez egy, ez egy jó eredmény és pozitív jel. Ettől függetlenül vannak különbségek a tagállamok között. Van, vannak olyan tagállamok, amelyek a képzési moduljaink mindegyikére iskoláznak be, és vannak olyan tagállamok, amelyeknek van saját tréningrendszerük, kiegészítő jelleggel használják a milyenket, de összességében azt látom, hogy egyre nagyobb a hajlandóság és egyre nagyobb a figyelem irányunkban. Erre persze gyakorlati okok is vannak, mert ott van az új menekült csomag, ami azt jelenti, hogy minden tagállamnak, a minden tagállam képzési központjának át kell alakítani a tananyagot, ezt együtt csináljuk, és így egyszerű. Nyilván nem fogom én az összes babért itt learatni, egész egyszerűen ez, ez így alakultak a dolgok. A tagállamokkal együtt tudjuk ezt, ezt a feladatot elvégezni. Hosszú előadást tarthatnék az erőforrás felhasználásról és a módszertanról, Alapvetően különbözik a mi tevékenységünk a tagállamtól, ott, ott elvárható az irányelv alapján, a e, származási ország irányelv alapján, hogy mi az, ami e, alkalmazható és mi, ami nem. Itt az EASO erre vonatkozóan már kialakította a saját metodológiáját, felhasználva a tagállamok tapasztalatait is, a bizottság gyakorlatát, tapasztalatát, és ezt a metodológiát használjuk. Most lesz felülvizsgálat idén, figyelembe vesszük a megjegyzéseket. Ez a módszertan egyébként megtalálható az internetes honlapunkon. Ami a frissítést illeti, ez az eredeti származás szerinti országokra vonatkozó információ frissítésre kerül, és ez opcionális. Mi nem akarunk semmilyen csapdába lépni. Amikor az ilyen információ frissítését átgondoljuk, akkor abból indulunk ki, hogy egy permanens frissítési rendszert alakítsunk ki. Ugye az információs rendszer lehetővé teszi, hogy gyakorlatilag folyamatosan frissítsünk. Ez az információ nyilvános és hozzáférhető, és gyakorlatilag állandó jelleggel lehet oda felvenni az újabb információkat, frissíteni a származási országra vonatkozóan Nos, e, ezzel át is térek Wikström asszony kérdésére, aki azt mondta, hogy tudunk-e, vannak-e eszközeink. Nem a pénzről van itt szó elsősorban, hanem munkaerő kell hozzá, és szürke állomány, mégis, ugye ez mind a kettő fontos. Kihasználjuk-e? Ez valóban jó kérdés, mert ugye egy dolog az, hogy mi ajánljuk, vagy felajánljuk, lehetővé tesszük, elérhetővé tesszük, és hogy ezt használják-e. Úgy tudjuk, hogy több tagállam használja, egyes tagállamban akár még a legfelsőbb bíróság is elfogadja, mint alapos információt, más tagállamokban viszont kevéssé ismerik beletelik egy kis idő, mire az újdonság bekerülhet egy rendszerbe, és kiszorítja a korábbi rutint. Tehát én azt gondolom, hogy még eltelik egy kis idő, hogy majd az összes bíró erre az információra támaszkodjon. Ami a nyugati, a Balkán nyugati térségét illeti, illetve romákat. A, nyugat, a Balkán nyugati feléről szóló egy éve kiadott jelentés eh, továbbra is aktuális, a helyzet nem változott sokat. A felülvizsgálat eh, azért lehet eh, érdekes idén, mert nagyon sokan érkeznek a Balkánról, és ezeknek egy nagyon komoly része cigány származású. Ez nem annyira menekültügyi kérdés, hanem integrációs kérdés egyébként nyugat, a Nyugat-Balkánon. Márpedig, mint ilyen, kívül esik a hatáskörünkön. Persze, ennek a ténynek az eredménye valami olyasmi, amivel együtt kell élnünk. Ami a biztonságos harmadik országokat illeti, itt megpróbálunk hozzájárulni ehhez a vitához. Jelenleg Nem tudom megválaszolni ezt a kérdést, hogy mégis hogyan oldjuk ezt meg, és végső soron úgyis politikai döntésről van szó, de az EU tagállamokon kívül a biztonságos harmadik ország nem azt jelenti, hogy mindenki számára biztonságos. Mert egy biztonságosnak tekinthető országból is jöhet olyan ember, aki bizonyítani tudja, vagy valószínűsíteni tudja, hogy őt üldözik ebben az országban. Ugyanakkor valószínűleg eljött az ideje, hogy megbeszéljük újra a biztonságos harmadik ország koncepcióját, mert időről időre felmerül, eh, és eh, a helyzet zavaros, legyen ilyen vagy nem, ilyen koncepció, ez egy politikai döntés, ezt a tanácssal beszéljék meg, de vannak olyan tények, amiket mi, hogyha ez a vita elkezdődik, támasztékul adni tudunk. Macola asszony, miért jöttünk el ilyen, így most hirtelen Brüsszelbe? Hát az Európai Parlament hívott, nem tehetem meg, hogy ne jöjjek egyre gyakrabban hív az Európai Parlament, és ezért jövök egyre gyakrabban, de lehet, hogy nem ezért kérdezte. A konzultatív fórum miért került megrendezésre, miért Brüsszelben került megrendezésre idén? Nagyon egyszerű a válasz. A civil társadalomnak ez volt a nagyon konkrét kérdése. Egyébként a konzultatív fórum az nem csak nem kormányzati szervekből és helyi szervezetekből áll, de a konzultatív fórumnak egy jelentős része az ilyen szervezetekből tevődik össze. Ezek kevés pénzből gazdálkodó szervezetek, és mivel egyébként is inkább Brüsszel felé tekintenek, és nehezebben jutnak el Máltára, ezért kellett így döntenem és mivel konkrét kérést kaptam, ennek engedtem. Az, hogy mi lesz az azt követő konzultatív fórummal, nem tudom megmondani, mert meg kell vizsgálnunk ennek a fórumnak a fejleményeit, illetve eredményeit, és azt is, hogy ezzel valóban segítettünk-e és a konzultatív fórum, meg kell vizsgálni újra a konzultatív fórum rendezvényhelyszínnel kapcsolatos rendezvényhelyszínnel kapcsolatos kéréseit. Mert a szemünkre hányták, hogy azzal, hogy, hogy nem Brüsszelben, hogyha nem Brüsszelben lenne az ülés, akkor azzal valójában lehetetlené tesszük, hogy ők ott legyenek. És ez elég kemény kritika. elhangzott az a kérdés, hogy eleget teszünk-e? Én ezt visszadobom a labdát, és felteszem a kérdést, hogy a tagállamok ele, eleget tesznek-e? Nem teljes, de viszonylag nagy konszenzus van az áttelepítés témájában. A bizottság, és mi magunk is ebben részt veszünk, a bizottság úgy döntött, hogy Eh, az áttelepítésről egy fórumot tart. Eh, eh, volt egy tavaly, meg tavaly előtt, és lesz most egy harmadik is, tehát mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez elő legyen készítve, számos fellépéssel próbáljuk ezt előkészíteni, illetve az áttelepítés körülményeit megvizsgálni. Az áttelepítés egyébként szerepel a mi szabályzatunkban, az általános megközelítés az az önkéntesség, lehet szemrehányni, de nem feltétlenül a mifelén kell a kritikát kihegyezni. De nyilván ezt a, ezt a vitát hamarosan föl, följebb kéne terjeszteni egy magasabb szintre. Wikström. Wikström asszony, megint csak képzés. Erről már mondtam valamit. Föltette a kérdést, hogy a tagállamok kellő mértékben részt vesznek-e Eh, nekünk eh, olyan 170-174 eh, kiképző trénerünk van, nem mindenki dolgozik mindig, 60-70 olyan trénerünk van, aki aki gyakrabban dolgozik velünk. Egyelőre ez a létszám elégnek tűnik, de nyilván szeretnénk növelni ezt a létszámot, mert egyre többen jönnek a tagállamoktól a jelentkezők a tréningekre, illetve e, minőségi e, fejlesztést is akarunk végrehajtani. Most éppen azon gondolkodunk, hogy tanúsítani fogjuk a tréningeket, ez egy minőségi folyamat, és egyébként ez érinti a résztvevőket is, illetve az ő igényük is, mert e, ha valaki valaki egy komoly tréningen vesz részt, és arról egy oklevelet kap a végén, akkor ezt nem csak a hivatali szoba falára lehet felakasztani, kiakasztani, hanem a főnöknek is lehet megmutatni, és ő is tudni fogja, látni fogja, hogy ez egy garantált színvonal, ami elfogadható minőségű munkát jelent. Ez lenne tehát a következő lépés. Nem vagyok felhatalmazva arra, hogy válaszoljak arra a kérdésre, hogy mi vagyunk-e a messiás, de azt látom, hogy komoly igény és komoly elvárások mutatkoznak meg az irányunkban, és hát ambiciózusak vagyunk, és közben persze tudjuk, hogy sok még a teendő. Csak ismétlem magam, az EASO számára jelenlegi életszakaszában fontos az, hogy hányan dolgoznak nálunk. Ugye itt az előbb említettem a származás szerinti országra vonatkozó információt. Van egyre komolyabb igény mutatkozik adatok iránt, elemzések iránt, és az elmúlt években láttuk, hogy Mindez, mindez növeli a tudásunkat, és képesé tesz bennünket, hogy megértsük a helyzetet, mert csak a megértés után lehet eredményt találni. Márpedig a megértéshez emberi erőforrásra van szükség, azt nem lehet ezt a munkát kitelepíteni, e, komputerek nem végzik el az ilyen elemzést, nyilván komputerekre szükség van, de alapvetően emberi gondolkodásra van szükség e, ahhoz, hogy elemezzük a helyzetet és megértsük. Még egyszer e, köszönöm a parlamentnek, hogy további erőforrásokat adtak nekünk, és tudatában vagyok annak, hogy a jelenlegi időszakban ez annak szól, hogy különleges helyzetben vagyunk, és igyekszünk méltóak lenni erre, ezekre a további erőforrásokra és okosan kihasználni azokat. Ami a konzultatív fórumot illeti, a Frontex konzultatív fórumát is, én elég jól ismerem a Frontex konzultatív fórumát, mert részt veszünk a Frontex konzultatív fórumában, mint ahogy a Frontex is részt vesz, nem tagnak hívjuk magunkat, hanem a Frontex részt vesz, úgy mondjuk, a zsargonban részt vesz a mi konzultatív fórumunkon. Én egyébként az EASO konzultatív fórumát is képviselem, mert én tagja vagyok annak, sőt valójában én elnöklöm. A Frontex és az EASO konzultatív fórumok itt eltérnek egymástól. Mind a kettőnek megvan a maga előnye. és tekintettel arra, hogy milyen területeken dolgozunk, az EASO esetén mi a szaktudást közvetlenül használjuk fel, és támaszkodunk a nem kormányzati szervezetekre is, tehát ezek közvetlenül vesznek részt a szakértői találkozóinkon, közvetlenül járulnak hozzá az új tréning modulok kialakításához. A dokumentumok és az eszközök kiépítésében, kialakításában is közvetlenül vesznek részt. Azt gondolom, hogy ez egy megfelelő módszer. Ehhez képest a Frontex más koncepció alapján dolgozik, ugyanakkor az ő hatásköréig eltérnek a mieinktől. Tehát valószínűleg indokolt, hogy ők miért olyan jellegű fórumot tartanak, amilyet szoktak. Cipel asszony. Ön azt mondta, hogy akkor kicsit most tekintsünk dél helyett keletre. Abszolút. Látjuk, ott is vannak változások. Van egy átterelődés délről keletre. Vegyünk egy példát. Magyarországon tavaly 975%-kal növekedett a menekültek száma. Az alap, az alap szám az alacsony volt, de tavaly Magyarország 40 és 50 ezer közti menekült kérelmet nyújtottak be, ami ott kimagaslónak számít, de Bulgáriában is láttunk jelentős növekedés, tehát a keleti határ Nyilván látványosabbak a képek, amiket a tévében látunk a déli határról, a tengeri határról, de önnek igaza van, hogy nem szabad megfeledkezni a keleti határokról sem. A határokon kívül egyébként van még itt más dolog is, amire felhívnám itt a figyelmet. Hogyha megnézik a számokat, nem látunk mindent. Inkább azt mondom, hogy a számokat, amik számunkra megismerhetőek, felderíthetőek az Európába érkezőkről, akkor ott 270 ezer és 300 ezer ember közötti számról beszélünk. Tavaly pedig a teljes szám 630 ezer volt ugyanis nem minden az ajtón kopogtató menekült, nem mindegyik lép át közvetlenül határt. Próbáljuk adatokkal ezt alátámasztani, de nagyon nehezen lehet megtalálni ezeket az adatokat. A menekült státuszt kérők egy komoly része Európába legálisan érkezett dolgozni, vagy diákként. Nézzük meg például Szíriát, valaki elkezdett itt egyetemre járni, időközben ott kirobbant valami a hazájában, és azt mondja erre a hallgató, hogy nem tud visszamenni. Tehát ez nem feltétlenül, nem azt jelenti, hogy bár néha nyilván ezt is jelenti, de nem, nem feltétlenül visszaélés a rendszerrel. Tehát nem mindenki határon át érkezik, és ott nyújtja be a menekült kérelmet. E, tehát egyrészt nem csak dél, hanem kelet, másrészt pedig nem csak a határon frissen érkezők, hanem más módon Európába kerülő emberek is nyújtanak be ilyen kérelmet. Spinelli asszony konzultatív fórum már erről szóltam. A Frontex és az EASO nagyon szorosan együttműködik számos kérdéssel kapcsolatban. Például a tréning, a képzési programunk közös, például a határőrök számára. Úgyhogy az EASO már is aktív a Frontex műveletek kontextusában. Tudom, hogy von, van egy olyan ötlet, hogy az eladó tisztviselőket úgy tekintik, mint akik a Frontex műveletek felett őrködnek. Végső soron azt gondolom, hogy maga a szervezet kellene, hogy ezt végezze, nem egy ember őrködik, a többiek pedig a rossz fiúk, hanem mindannyiunknak jó fiúknak kéne lenni. És azt a szerepet kell betölteni, amit ránk osztottak. Úgyhogy szerintem, hogyha az összes határőr képzése megtörténik, akkor az hatékonyabb, mint hogyha van egy sor határőrünk, és utána egy valaki, aki őrködik az emberi jogok felett. De hát értem, hogy mire gondol, engedje meg, hogy még egy picit gondolkozzak rajta. De ne fur. mit teszünk Bulgáriában? Bulgáriát 2013 vége óta folyamatosan támogatjuk, amikor nagyon gyorsan elkezdett a Bulgáriába érkezők száma növekedni. A program tavaly fejeződött be, december 5-én aláírtam egy dokumentumot a program második fázisáról, hogy továbbra is támogatjuk Bulgáriát a kapacitásépítésben. Csodálatos munkát végzett Bulgária az elmúlt másfél évben. lenyűgözően sikerült növelniük a kapacitásukat és a minőségét is a munkájuknak. De persze nem lehet mindent kapásból elvégezni, és főleg nem lehet kapásból fenntartható eljárást kialakítani. Több támogatásra van szükség, ezt a bolgár kormány kérte is tőlünk, úgyhogy támogatni fogjuk őket képzésben, a származási országra vonatkozó információs kapacitásban, a statisztikai kapacitásban segítünk, illetve a befogadó központok megszervezésében. erre asszony a szolidaritásról kérdezett. Bocsánat, Meyer. Matera asszony, mondtam elnézést, elnézést. Bocsánat. Szolidaritás tehát. Talán ez a leghosszabb és legizgalmasabb vita, amit lefolytathatnánk. Nagyon nehéz összehasonlításokat végezni, és veszélyes is, mert akkor összehasonlítható helyzeteket kell először találni. anélkül, hogy tagadásba mennék át, szeretném egy kicsit árnyalni a különböző képeket, amik ebben a vitában felmerülnek. Hogyha ön azt mondja, hogy hat országba érkezik a menedékkérők 70%-a, akkor igaza van. De hogyha ezzel azt akarja mondani, hogy a többi 22 tagállam nem teljesíti a kötelezettségeit, és ők a rossz fiúk, ha ezt a kifejezést megint használhatom, akkor úgy gondolom, hogy ő nem két egymásról összehasonlítható dolgot hasonlít össze. Ez a hat ország nem csak a menedékkérők 70%-át fogadja, hanem az európai népesség 70%-a is itt lakik, ráadásul Európa GDP-nek több mint 70%-ával rendelkeznek. Nem gondolom, hogy ez volt a szándéka, de szerintem nem jogos ilyen összehasonlítással élni, nem azt mondani, hogy Németországba ugyanannyi menedékkérőt kell befogadni, mint mondjuk Észtországba. Mindenki érti, hogy ez nem lehet a cél. Ezért az összehasonlítgatás az egy kényes dolog. Persze értem, hogy nagyon kevés az időnk, hogy ennél részletesebben belemenjek ebbe a kérdésre, de ez csak egy általános megjegyzés volt, kérem gondolja végig. Több szolidaritás. Igen, abszolút, ez egy igen fontos pont a napi rendünkön már is. a szolidaritás, a szolidaritás kifejezése nagyon fontos számunkra, hiszen az ELZO a szolidaritás eszköze Európában. Mi ezt szolgáljuk. Nem sikerült még a legtökéletesebb szolidaritást elérni, persze, de már is nagyon sok fellépésünk van, ami ezt szolgálja aminek az a célja, hogy a szolidaritást létrehozzuk. A szolidaritás nagy nyomás alatt van, és ha a rendszerünk rövid távon nem tud megküzdeni egy helyzettel, és széleskörű támogatást szervezünk más tagállamok részéről, akkor az EASO tulajdonképpen megállapíthatjuk, hogy ezért jött létre. Például a Bulgária támogatása. Ez például szerintem szolidaritás. Hogyha azt akarjuk, hogy az összes tagállam megfeleljen az európai joganyagnak a menekült ügyel kapcsolatban, és vannak olyan tagállamok, amelyek nem tudják ezt megtenni, például azért, mert olyan kicsik, nekünk pedig van egy ügynökségünk, amely képes támogatni ezeket a tagállamokat, hogy megfeleljenek, akkor szerintem ez már szolidaritás. A szolidaritás egy nagyon több, sokoldalú dolog. Sok szemszögből lehet vizsgálni. Több befogadás, több védelem. Nem is tudnék jobban egyetérteni önnel. Remélem, hogy lehet többet tenni, egy relatív kicsi ügynökség, mint az ELZO, támogathatja a fellépést e tekintetben ezen a területen, de hogyha tényleg azt szeretnénk, hogy autonóm módon, jelentős mértékben állítsunk fel Európán kívül védelmi rendszereket, akkor az egy teljesen más cél. Úgy gondolom, hogy persze ez a napi renden kell, hogy legyen, az rajta is van, a regionális védelmi programok például, amiket a bizottság tárgyal, nagyon fontos téma, de nem egy elzó méretű ügynökségnek a feladata ez, mi egyedül erre képtelenek vagyunk. Végezetül Wimberg asszony. Az utolsó megjegyzésem az az ön kérdéseire is válasz a, az Európán kívüli menekültáborok támogatása is valódi szolidaritásról tesz tanú bizonyságot. Végül egy hosszú távú, fenntartható módja annak, hogy a migrációval és a menekült kérdéssel megbirkózunk, az az, hogyha regionális szinten támogatjuk azokat, akik nézegetnek körbe, és azt mondják, hogy ó, én most nem érzem magam biztonságban, valahova innen el kell mennem. A legtöbb ember a világban, bárhol is legyen, ha megkérdezik őket, hogy messze akarja az otthonától eltölteni az életének a hátralevő részét, vagy pedig közel ahhoz a helyhez, ahol született és a családja él. A kalandvágyókat leszámítva az emberek legtöbbje azt fogja mondani, hogy hát én jobban szeretnék közel maradni az otthonomhoz, a szülőhelyemhez. Köszönöm. Köszönöm szépen, Viszer úr, megértjük azt, hogy mennyire fontos az ön intézményének sűnökségének a tevékenysége, és nagyon jó, hogy kiegészítő pénzügyi támogatást tudott a parlament biztosítani önöknek, és ezt hasznosnak találta. Köszönöm szépen ezt a nagyon gyümölcsöző és érdekes vitát. Köszönöm tehát, most pedig tovább lépünk, és üdvözöljük Ballesteró asszonyt, valamint Stefan Kesslert, a Frontex konzultatív fóruma az alapjogokról című napirendi pontunk keretében. Kérem, fáradjanak ide mellém. Uh, Dear colleagues Kedves kollégák, a Frontex alapjogi konzultatív fóruma 2012. februárjában kezdte a munkáját az elnököt, és a társelnököt arra kérjük, hogy számoljanak be a 2014-es tevékenységeikről. Báleszöró asszony kap először szót, utána pedig Stefan Kessler, a társelnök. Balszera asszony, öné a szó. Madam Chair, distinguished members of... Elnök asszony, tisztelt Libe bizottsági tagok. Nagyon szépen köszönjük, hogy a Frontex konzultatív fórumát elhívták erre az eszmecserére. Nagy megtiszteltetéssel fogadtuk el ezt a meghívást, és úgy tekintjük, hogy ez mutatja, hogy elkötelezett hívei az Európai Unió külső határain a menekültek jogai védelmének. 3500 személy és aztán további, illetve a korábbi 60 ezer beérkezett menekült emlékeztet bennünket arra, hogy attól függetlenül, hogy milyen veszélyes utat tesznek meg a menekültek, és hogy a befogadó központok megteltek. Továbbra is vannak olyanok, akik menedéket keresnek Európában. Nem hagyhatom megemlítés nélkül azt sem, hogy idén a szám csökkenni fo, nem fog csökkenni, hiszen háborúk, valamint Szíriában és Eritreában és ezt hasonló országokban az emberi jogok megsértése elől menekülnek. A kihívásokat csak összefogva tudják az a releváns európai szereplők kezelni. Tágabb kontextusban az ügynökség egyre nehezebb mandátummal és feladatokkal küzd. Kérjük az önök támogatását abban a nehéz feladatban, hogy az intézményi komplexitás gátolja meg a menekülteket abban, hogy a jogaikat tiszteletben tartsák, illetve hogy foglalkozzanak a jogsértésekkel. A konzultatív fórum az ügynökség, hát az ügynökség igazgatóságát tájékoztatja. 2014-ben megerősítettük a párbeszédet a Frontex-el, és az igazgató tanácssal is. Legeri úr, az új igazgató tavaly decemberben elmondta, hogy az alapjogok missziójának fontos részét képezik, és hogy az, a Frontex tevékenységében oda fognak figyelni az alapjogok végrehajtására. Így folytatjuk a munkát 2015-ben. 2014-ben a konzultatív fórum közzétette első éves jelentését, amely áttekintést ad munkamódszereinkről és tevékenységeinkről. Ebben az évben folytatjuk a munkát. A tengeri határok megfigyelésével foglalkozó rendelet végrehajtását figyeljük meg, és emellett a visszaküldések kézikönyvén dolgozunk. A frontex közös műveleteink vannak, közös feladat leírásokat alkalmazunk, és a Frontex személyzetével, valamint az igazgató tanácsával tárgyalunk. Van közös műveletünk az átláthatóságra, és arra, hogy mindenki tudja, hogy milyen szerepet tölt be a kihívásokban a határőrség és a konzultatív fórum tagjairól van itt szó. A konzultatív fórum emellett a Frontex képzési tevékenységeihez is hozzájárul, és a Frontex kiértékelési tevékenységéhez is, amely már jelenleg zajlik. Módosításokat javasolunk az alapjogi stratégia módosítására. A konzultatív fórum elnökeként bízom abban, hogy a LIBE továbbra is támogatni fogja a munkánkat, és nagyon várom, hogy részletesen is megvitathassuk a munkánkat azzal a delegációval, amely februárban ellátogat hozzánk Varsóba. Köszönöm, és most megadom a szót Stefannak. Uh, Tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hallhatták önök is, hogy itt duetben lépünk fel, két elnöke van ennek a fórumnak, és úgy találtuk illendőnek, hogy mind a ketten felszólaljunk a LIBE bizottság előtt. Véleményünkben szükség van arra, hogy az Európai Parlament és főleg az Libe szakbizottság tovább vitassa az Európai Unió külső határán kialakult helyzetet, hogy különböző szabályokat alkosson meg, amelyek hatékonyan, hangsúlyoznám hatékonyan biztosítják az emberi jogok tiszteletben tartását a menekültek esetében ezeken a külső határokon a konzultatív fórum tagjai a visszaküldéssel kapcsolatos incidenseket kivizsgáljuk, nem csak a tengeren, hanem a szárazföldi határokon is. A mi szempontunkból két további kérdésről kell az Európai Parlamentnek további munkát folytatnia. A tavalyi vita, amely a Frontex Plusról szólt, a Triton műveletről, a Mare Nostrum műveletről, mely Olaszország művelete, ezek világosan bizonyították, a, ezek a viták világosan bizonyították, hogy mikor uniós felelősség ezen személyek kimentése? Mikor van az, hogy már nem csak egy tagállam felelős az ilyen személyek kimentéséért? A Triton művelet nem úgy van megtervezve, és nem is képes a különböző védelmi hiátusokat felszámolni. A Mára Nostrum lassan kifut ezekben a napokban, és fennáll annak a veszélye, hogy emberek fogják életüket veszteni a tengeren, ha semmit sem teszünk. Másodszorban. Megkapták azt a jelentést, amely azokról a kereskedelmi hajókról szól, amelyek a földközi tengeren cirkálnak. Ez a jelentés az emberkereskedelemre vonatkozó új stratégia után kiállt. Véleményem szerint a leghatékonyabb ellenstratégia az lenne, hogyha az emberkereskedőket megfosztanánk attól, ha az emberkereskedőket megfosztanánk attól a lehetőségtől, hogy legyen olyan személy, aki, akit csempészni tudnak, mert ide akar jönni az Európai Unióba. A konzultatív fórum egy szakpolitikai dokumentumot küldött el önöknek, arról, hogy milyen új jogi módozatok vannak a védelemre Európában. Ennek a szükségességét a konzultatív fórum mellett más érdekelt felek is elismerik. De a december 17-i parlamenti állásfoglalásban is szerepel ez. De mindenképpen tennünk kell valamit. Mi, a szervezetek, elismerjük azt, hogy nincs egy olyan megoldás, amely mindenkinek megfelelne. Egy Libanonban élő szíriai menekültnek más igényei lesznek. A családok bevándorlásának a liberalizációja segíthet azokon, akiknek már él rokona az Unióban. Sokszor több száz e-mail érkezik be hozzám többnyire Libanonból azt kérik szíriai állampolgárok, hogy könnyítsük meg a helyzetüket, mert van rokonuk Dániában, Németországban, stb. Tehát azt kérik, hogy segítsük őket kijutni hozzájuk. Vannak olyanok, akik már Belgiumban élnek, de ö, szeretnék kihozni a családjukat is. Nagyon nehéz és nagyon nehéz feladatunk van akkor, amikor el kell mondanunk az ilyen embereknek, hogy ez lehetetlen. Az eritrei áldozatok nem családtagjai nem kérhetnek vízumot, mert nem férnek hozzá egy nagykövetséghez, nem tudnak elmenni egy nagykövetségre. Az ilyen nehézségeket figyelembe véve kérjük azt, hogy hozzanak létre egy eszköztárat, amelyben hát nem kalapács van mondjuk, vagy csavarhúzó, de különböző lépések azért, hogy Európában megfelelő legyen a védelem jogi kerete. Például egyszerűsíthetnénk a családok bevándorlását ami a humanitárius vízumokat illeti, ezeket is támogathatnánk. Amikor ö, szíriai, iraki és eritreai állampolgárokról van szó, akkor nagyobb számú szeméről van szó. Tehát az ő esetünkben el kell gondolkoznunk azon, hogy a vízumkövetelményt az ő esetükben nem lehetne ideiglenesen felszámolni, felfüggeszteni, hiszen ők jelenleg nem tudnak Európában jogi védelemért, védelemhez, védelemért folyamodni. Fontos lehet az a munka, amelyet az Európai Unió vízumkodexéről folytatnak, az Európai Bizottság javasolta ezt, a parlament pedig ne csak a technikai részletekre összpontosítson e tekintetben, hanem próbáljon módosítani a jogi kereten is, legalábbis a jogi keret egy részén, azért, hogy legyen egy átfogó megoldásunk. Minden ilyesfajta kezdeményezést üdvözölnénk. Ez segítené a mi munkánkat is, a Frontex konzultatív fórum munkáját is. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a nagyon inspiráló prezentációt. Macol asszony kíván hozzászólni koordinátorként? Nem. Szipra asszony. Köszönöm. Először is köszönöm, hogy eljöttek hozzánk, és az önök álláspontját bemutatják. Teljes mértékben támogatom azt, hogy csak az embercsempészek és a hajók elleni küzdelem önmagában nem elégséges nagyon elszomorító a helyzet, és erről volt vitánk tavaly is. Azok az emberek, akik háborúból vagy máshonnan menekülnek, nem rendelkeznek más eséllyel. Tudják azt, hogy milyen veszélyei vannak, amikor felszállnak egy ilyen hajóra, de nincs más választásuk. A tagállamok mindig a szolidaritásról beszélnek, az alapjogokról, de nem lépnek fel. Még egy olyan helyzetben sem, amikor látjuk ezeket a képeket Nigériából, Szíriából és más országokból. Úgyhogy támogatom önt, az ön véleményét, és ezt a helyzetet javítanunk kell. A Frontexről szóló vitát is megnyitják, hogy akkor most a Frontex felelős, vagy a tagállamok felelősek, mindig, mindig újból és újból kiukadunk ennél a vitánál. De most önöktől azt szeretném hallani, hogy jelen pillanatban arról van-e szó, hogy a tagállamok nem akarnak az áttelepítésben részt venni, vagy más biztonságos jogi megoldásokat találni, hanem arról van-e szó, hogy az Európai Unión kívül akarunk menekültáborokat létrehozni. Ezeknek különböző nevei vannak, ezt most nem fogom felsorolni, de szeretném tudni, hogy önök mit tudnak erről az ötletről, önök szerint ez konkrétan hogy működhetne, Önök szerint ez segítség lenne, vagy csak egy másik ötlet arra, hogy az embereket kívül tartsuk Európa határain? Köszönöm szépen. Keller asszony, öné a szó. Igen, ezt a kérdést én is szeretném felvetni, hogy ezekre a gondolatokra, ezekre az ötletekről mit gondolnak. De még egy kérdés, amit egyébként már Keszler úr meg is válaszolt, hogy milyen más ajánlásai lennének, ezt megtette. A fennmaradó kérdésem az az, hogy hogyan értékelné most két évvel a konzultatív fórum megszületése után, hogy milyen behatással vannak a Frontex munkájára. Persze lehet javítani még a helyzetet, de sikerült-e befolyásolni a jó irányba? Köszönöm, Spinelli asszony! Köszönöm szépen. Köszönöm Ballestero asszony, és külön köszönet Kessler úrnak. Azért, ahogy leírta, hogy milyen eh, kockázatok merülnek fel a menekültek útjában. E háttértudás birtokában szeretném feltenni azt a kérdést, hogy az ENSZ menekültügyi főbiztossága és a civil szervezetek tudják-e, hogy pontosan mi történik Olaszországban a Mare Nostrum befejezése után. Klaus Lossler, a Frontex műveleti osztályának a vezetője írt egy levelet az olasz belügyminiszternek nem régiben. A Frontex ebben azt mondja, hogy aggódik a amiatt, hogy a parti őrség olasz hajói többször is átlépték a 30 mérföldes határt, ami a felségvizeiket kijelöli. Nem szabadna ennek megtörténnie, ez nem megfelelő és túlságosan drága is. Ez azt jelenti, hogy akkor egyszerűen csak elfogadjuk azt, hogy a kutató és mentő munkálatokat nem fogjuk nyílt vizeken elvégezni. Aztán ott vannak ezek az úgynevezett szellemhajók, amelyek rádióüzeneteket küldenek, és a Frontex levelében az olvasható, hogy jobb az ilyen rádiózenetekre azonnal reagálni. És nem csak akkor reagálni, amikor a hajók már ott vannak a partoknál. Ez volt az első pont. A második pont a táborokra vonatkozik, hogy ki szervezzük a menekült problémát az Európai Unión kívülre. Vannak az Európai Unión belül is táborok, központok, ahol a menedékkérőket azonosítják, és akkor akár kiutasítják az Európai Unióból. Olaszországban vannak ilyenek, például Szicíliában is néhányan közöttünk el is látogattak oda. Gyakran tiltakoznak ezek ellen, de más formái is lehetnek a menedékkérőkkel való bánásmódnak, és ezeket meg kell találnunk, hiszen ezek így nem helyesek. Rözdehaszki. Haszki úr következik. Uh, thank you very much, Mrs. Chair. Köszönöm elnök asszony. Já bych chtěl na začátek poděkovat za to, hogyha megengedik már rögtön az elején, megköszönöm, hogy eljöttek hozzánk, és uh, uh, Szerintem jó ötlet volt. E, nagyon e, méltányolom. Három kérdésem van. Az első ezek közül a következő. A Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban több, több alkalommal beszéltünk arról, hogy ami a Frontexet illeti, az eszközöket nem megfelelően költik el, nagyon sok eh, tagállamnak kéne jobban együttműködni a Frontex-szel, de mégsem teszik, és a Frontex sok pénzt kell, hogy költsön a hajók és egyéb eszközök bérletére. Eh, nem tudom, hogy ez a jövőben javulhat-e, mi a, véleménye, mi a véleményük erről a problémáról. Második kérdés. Balestero asszony, ön azt mondta, hogy eh, a menekültek várható száma nem fog csökkenni a közeljövőben. Mi, mire alapozza ezt? Szimulációkat csináltak-e a fejleményekről? Igazolták-e ezeket a számokat, illetve előrejelzéseket? A harmadik kérdésem, amit felvetnék önöknél, az a következő vannak olyan kérdések, amikkel viszonylag gyakran foglalkozik ez a bizottság. Kessler úr említette, hogy legális bejutást kellene biztosítani a menekülteknek az Európai Unió területére, és így kikerülhetők az embercsempészek. Én ezzel egyetértek, de felmerül a következő kérdés. A tagállamoknak van-e joguk aztán kiválogatni a menekültjeiket, be, e, e, kitekintéssel például az integrációs reményekre, illetve arra a e, kivállalomra, hogy lehetőleg elkerüljék majd a későbbi konfliktusokat. Döpré úr, öné a szó. Uh, Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretném megköszönni az előadást. A Frontex kapcsán beszélek először. Azt gondolom, hogy a Frontex nagy problémája, hogy az emberek elvárásainak nem tud megfelelni, mert ebben korlátozza az alapító okirata. Ez gyakorlatilag a határellenőrzés koordináló szerve, eh, kevés pénze van, és a tagállamoktól függ, hogy milyen mértékben tudja ellátni a feladatait, mert tőlük kapja a támogatást. Tehát ebben az értelemben soha nem lesz képes a Frontex arra, hogy eh, a, a Mare Nostrumhoz hasonló műveletet eh, intézzen, mert eh, nincsen annyi hajója, mint az olasz haditengerészetnek és parti őrségnek. Tehát eh, ez, ez, egy, problém, ez egy probléma. A Frontex tehát eljátszhat bizonyos szerepet, akár a földközi tengeren is, de soha nem lesz meg a logisztikai képessége vagy eszközei arra, hogy reagáljon ezekre a kockázatokra. Aztán a másik dolog, amire ki szeretnék térni, miután meghallgattam a két előadót, és azt hiszem Kessler úr beszélt arról, hogy a bejutás legális csatornáit kellene létrehozni, humanitárius vízumok formájában például, ez engem érdekel, és gondolom másokat is. Akkor, amikor a humanitárius vízumról beszélünk, az hogyan lehet megszervezni. Mondjuk van egy ország, ahol súlyos problémák vannak, több ezeren szeretnének onnan elindulni Európa felé, hogyan tudnak bejutni, hogyan kaphatnak ilyen vízumot, mert mondjuk nagykövetségre nem is mehetnek el. Ezt hogyan intézik? Van-e van-e az, van-e megoldás azon kívül, hogy őket valóban átviszik. Például az Európai Unió egy bizonyos helyen megszervezi a, a befogadást, és eh, egyenként vizsgálja meg azt, hogy megkaphatják-e a humanitárius eh, vízumot. Ehhez képest van egy, má, nem tudom, van-e másik lehetőség, én nem találtam ugyanis. Tehát ez egy probléma, amit nem oldottunk meg eh, mert mondjuk átvisszük őket valahova, nem tudom milyen más módja van a humanitárius vízumnak, mert hogyha át is visszük őket, akkor is biztonságos biztonságos szállítási eszközöket és szállítási útvonalakat kell kitalálni. Tehát a humanitárius vízum az milyen rendszerben működhetne oly módon, hogy elkerüljük a mostani tragédiákat. Aztán Ugye itt műveleti, műveleti különböző aggályokra is ki kell térni, illetve arra, hogy mit tartanak elfogadhatónak a tagállamok. Utolsó kérdés, Fuller asszony. Buonasera. Köszönöm szépen, elnök asszony, jó napot kívánok. Az első kérdésem az Európai Unióhoz történő legális hozzáférésre vonatkozik. Mi az ön véleménye, az önök véleménye erről? A Strasburgi plenáris ülésen elfogadtunk egy állásfoglalást a menekültügyi rendszerről. A humanitárius folyósok felállítása megoldás lehetne annak érdekében, hogy átgondoljuk a nemzetközi védelem kérdését harmadik országokban. Vagy esetleg van-e alternatíva azért, hogy ezek az emberek ne kényszerüljenek rá a menekülésre, és arra, hogy végül egy gumicsónakban kockáztassák az életüket. Említették emellett a, a különböző erőfeszítéseket, de tisztában kellene látnunk, nem is igazán, vagy kifejezetten önökhöz fordulok ezzel, de elmond, jó lenne tudni, hogy mi az önök véleménye a különböző Európai Unión létrehozandó menekült táborokról. Kalabriában egy hónapon belül már a harmadik hajó érkezett, futott be a kikötőbe. Kicsit emberhez méltóbb körülmények között történt a fogadtatás ezúttal, mint korábban. voltak olyan hajók is, amelyből az emberek a tengerbe fulladtak. Sok kiskorú is. Annak alapján, amiről a sajtó tájékoztatott, láthatjuk azt is, hogy vannak olyan emberek is, akik egész egyszerűen, akiknek egész egyszerűen nyom a vész. Még a Frontex sem képes egy ilyesfajta bonyolult helyzettel megküzdeni, de szeretném az önök véleményét is hallani ezekről. Köszönöm szépen, igen, te, kérnem szépen osszák meg velünk véleményüket. Hát most mindannyian nehéz helyzetben van, vagyunk. Egy percünk van a hivatalos menetrend, napirend megfelelően látom, hogy már készülnek a következő napirendi pontra, úgyhogy nem fogunk tudni minden részletes kérdésre és minden bonyolult kérdésre válaszolni. Pusztán néhány mondatban válaszolunk. Kérem, ne vegyék tiszteletlenségnek. Pusztán arról van szó, hogy udvariasan szeretnénk tartani magunkat a napi rend időbeosztásához ebben a szakbizottságban. jó néhány képviselő, Szipeasszony és mások is kérdeztek az Európai Unió területén kívüli menekültáborokról. Hát a kérdés az, hogy egyáltalán hozzunk-e létre ilyen táborokat az Európai Unió területén kívül úgynevezett hát, befogadó vagy feldolgozó állomásokon, stb. Én csak a saját minőségemben, de nem a civil, nem a konzultatív fórum elnökeként nyilatkozom. Ezen gondolattal szemben némi szkepticizmust kell megfogalmaznom. Például egy olyan országban, mint Líbia, semmiféle fenntartatót nem fogunk tudni létrehozni. Például Marokkóban vagy Tunéziában az ottani nehézségek között nem fogunk tudni semmi jelentőset létrehozni. És még sorolhatnám. Nagyon sok kérdést tettek fel a rendszerről, kérdeztek arról is, hogy eh, hogyan lehet eh, segítségnyújtást, eh, segítségnyújtásban részesíteni ezeket a személyeket, hogy ezek a személyek jogorvoslattal hogyan élhetnek, stb. Az ezzel kapcsolatos gondolatokat egyelőre nem támogatom, mert véleményem szerint ezek nem realisták. Keller asszony egy másik kérdésről is említést tett, a konzultatív fórum önértékeléséről, eh, hogy kiértékeltük-e azt, hogy mennyire vagyunk, voltunk hatékonyak. A konzultatív fórum elnöke vagyok a megalapítása óta. A gond pedig az, hogy mindig többet szeretünk volna megvalósítani, elérni. De éves jelentésünk melyet 2014-ben tettünk közzé, már bemutatta azt, hogy a Frontex néhány eh, égei tengeri eh, tevékenységének már sikere volt. Van itt néhány olyan művelet, amely sikernek mondható. A képzési tevékenység is sikernek mondható hiszen az ügynökség székhelyén belül sikerült a gondolkodásmódot egy irányba terelni, de nem a tagállamokéban. A konzultatív fórum a Frontex székházában az igazgatósággal és az igazgató, igazgatóval együtt járhat el, viszont hivatalosan ajánlást nem fogalmazhatunk meg a tagállamok számára, mert mindig eszünkbe jutatják, hogy ez nem a mandátumunk a része. Keller asszony, azt mondanám, hogy komszi komszá. Mrs. Spinelli. Spinelli asszony. Ott van, ugye? Nem szeretnék túl sokat beszélni arról a levélről, amelyről említést tett. A konzultatív fórumot erről nem tájékoztatták, nem konzultáltak velünk ebben a témában, és nem tudjuk, hogy milyen állásfoglalást tanúsítottak ebben a témában. Úgyhogy amit mondok, az pusztán személyes. Humanitárius szervezetnek dolgozom, és ezért nehézségeim vannak az ilyesfajta, hát ezzel az aspektusával a mentési műveleteknek, a konszolutatív fórumnak erről tovább kellene vitáznia. Now I have the difficulty to Uh, és akkor most megpróbálom megfelelő módon kiejteni a nevet, elnézést kérek. Takovszki úr, elnézést kérek, ha rosszul ejtettem a nevét. A tervezésről kérdezett, ami a várható számokat illeti, hogy hány menekült érkezhet, az előbb megemlítették, hogy nem elvárható számokról beszélünk, várható számokról beszélünk, hiszen a tranzitországokban a helyzet nem javult, és a származási országok okai sem szüntek meg. Mm, nem várhatom azt, hogy csökkennek a számok. És kérdezek még a jogi keretről is, nagyon röviden. Nehézségeim vannak azzal, hogy a tagállamok hogyan minősítik a védelemben a védelemre szoruló személyeket. Ezt a Frontex kell megbeszélnie. Önöknek a Dublin rendelet kapcsán kell ezt megbeszélniük, illetve a tagállami allokáció kapcsán de azért ez már messze túlmutat a konzultatív fórum mandátumán, úgyhogy e témában nem nyilatkozom, e, önökre bízom ezt a kérdést. Depré úr említette, hogy milyen nehézségek bukhanhatnak fel a humanitárius vízum területén. Hát igen, de Gondoljuk csak meg, eh, egy Eritreából menekülő személy Aszmarába kell, hogy eljusson egy eh, nagykövetségre, ez az egyik legellenőrzöttebb területe a fővárosnak, ott kellene vízumot, vízumért eh, folyamodnia. Más országokban működne ez a folyamat. De egy olyan rendszerre van szükség, amely lehetővé teszi a nagykövetségekhez való hozzáférést. Ha valaki menedék kérelmet szeretne benyújtani a nagykövetségen, eh, szükség van egy rendszer, amely ezt lehetővé teszi. Ez nem teljesen eh, lehetetlen, de azért még nem vitatták meg ennek a részleteit emlékeztettek bennünket az időre, ezért egy utolsó mondat. Ott fogalmaznék még meg. Vitáztak, vagy beszélgettek arról is, hogy milyen folyosokon keresztül érkezhetnek a személyek, humanitárius folyosok, transportrendszerek, stb. Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy az emberek rengeteg pénzt fizetnek, 5000 USA dollárt vagy többet azért, hogy becsempészék őket az Unióba egy teherszállító hajón. Ezt nem kellene megtenniük akkor, ha vízumot adnánk nekik, vagy akkor, hogyha a vízum követelményt eltörölnénk, mert akkor ezek a személyek szépen felszállhatnának a menetrend szerinti repülőre, vagy pedig hajóra. A nehézség az, hogy nehéz együttműködni hogy megfelelő módon biztosítsuk a védelmet, de a megfelelő korlátok mellett. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nagyon jó volt látni azt, hogy ilyen érdekes felvetéseik voltak. Röviden fogalmazok azért, mert önök közül néhányukkal beszélni fogok akkor, amikor Varsóba jönnek néhány hét múlva. Néhány kiegészítés ahhoz, amit Stefán már említett. Volt egy kérdés a Mare Nostrummal kapcsolatos kockázatokról, hogy mi tisztában vagyunk-e vele? Igen, tisztában vagyunk, és minden fórumon folyamatosan hangoztatjuk az aggodalmainkat. Tehát az ENSZ menekültügyi főbiztossága teljes mértékben tisztában van ezzel. És jelen pillanatban nem megfelelő a reakció a jelenlegi helyzetre. A Frontex költségvetési hatékonyságával kapcsolatban. Igen, hát ezt túlmegy konzultatív fórumként, hogy mi erről kommentárral éljünk, de mindazonáltal bármilyen növelést üdvözlünk. Akár az ügynökség költségvetéséről, akár az alkalmazottak számáról legyen szó. És végül a migránsok vagy menekültek száma, akik az Európai Unióban keresnek menedéket, Hát csak remélem, hogy tévedek. De ahogy Stefán mondta, a konfliktusok számára alapozva azt látjuk, hogy egyre több ember érzi azt, hogy az alapvető jogai súlyosan sérülnek, és egyre többen szeretnének a konfliktus területekről elmenekülni. Csak egy gondolatról számolnék be az UNHCR néhány nappal ezelőtt 37 ezer menekültet feltételez, hogy megrekelt olyan országokban, mint például Líbia. Ezek más országokból érkeznek, de Líbiában megakadtak, és az ottani humanitárius rendszer és a konfliktus is sajnos annyira rossz, hogy csak várhatjuk, hogy meg fognak próbálni tovább menekülni a konfliktusos területről. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, és akkor most több időt én már nem használnék el. Köszönöm szépen, és ne féljenek attól, hogy nem voltak eléggé konkrétak. Köszönöm szépen Balleszteró asszonynak és Kessler úrnak. Um, in our agenda, next point, the Napi rendünk következő pontja. A második éves áttelepítési fórum szolidaritási gyakorlatban ezt elhalasztottuk. Point number 19. Úgyhogy a 19. napi rendi pont következik a kísérő nélküli kiskorúak nemzetközi védelem iránti kérelmének megvizsgálásáért felelős tagállam. Kedves kollégák, a intézmények eh, nyilatkozata, amit 2013. júniusa után a Dublini rendelet felülvizsgálta után tettek a tagállamok, illetve szintén 2003-ban a bíróság határozata, valamint a bizottsági javaslat 2014-ből, ezek után fogalmaztuk meg jelentéstervezetünket, és most Wikström asszonynak mond, adom meg a szót, hogy bemutassa ezt a jelentéstervezetet, ezután az árnyék előadók és a többiek következnek. Köszönöm szépen, elnök asszony. Örülök, hogy még maradtak kollégák, akik elég lelkesek és bátrak, hogy e fontos pillanatot megvárták azzal szeretném kezdeni, hogy a jelentés mögötti történetet röviden felvázolom, hiszen az elmúlt mandátumunk alatt kezdődött ez a ö, történet. Köszönöm például Szipének a fantasztikus együttműködést. A Dublini rendelet áldolgozását sikerült elfogadni, 2013-ban, valamint a közös menedékügyi rendszerrel kapcsolatos néhány más dokumentumot. De volt egy cikknek egy bekezdése, ahol nem sikerült egyáltalán egyetértésre jutni, és ez a 8 per 4-es cikk, amely arról dönt, hogy melyik tagállam felelős egy kísérő nélküli kiskorú menedék kérelmének elbírálásáért. A régi Dublini rendeletben egyáltalán nem volt világos ez a pont, azt mondta, hogy ahol a kiskorú benyújtotta a kérelmét, ott kell elbírálni, de ez nem derült ki, hogy a legelső vagy a legfrissebb kérelem szerinti ország. A legtöbb tagállam a régi Dublin 2-est használta és ez alapján a kiskorúakat gyakran átadták annak a tagállamnak, ahova először az Európai Unió területére érkezett, mert így értelmezték a szöveget. Az új Dublini rendetről szóló tárgyalásokban minden egyetértett azon, hogy világosabbá kell tenni ezt a szabályt. Ám de végül nem sikerült azon megállapodni, hogy hogyan tegyük világosabbá. Az Európai Bizottság a parlamenttel együtt azt szerette volna, hogy az az ország legyen a felelős, ahol a legfrissebb kérelmet benyújtotta a kísérő nélküli kiskorú. A tanács viszont azt akarta, hogy az első kérelem benyújtása szerinti tagállam legyen felelős. És amikor itt tartottunk a tárgyalásban, akkor az Európai Bíróságnál éppen folyamatban volt egy ügy erről a kérdésről. És mivel a tárgyalásokban nem tudtunk megállapodásra jutni, úgy döntöttünk, hogy az eredeti formájában hagyjuk a szöveget, ahogy az eredeti Dublin 2-ben volt, de hozzáteszük, azt, hogy hogyha ez a kísérő nélküli kiskorú legjobb érdekei szerint való eljárás idézet vége. Közös nyilatkozatra van szükségünk, amit az Európai Bizottság, az Európai Tanács és az Európai Parlament is támogat és aláír, amely kinyilatkoztatja, hogy amikor az Európai Bíróság döntése megszületik, akkor újra nyitjuk ennek a cikknek a tárgyalását, a bizottság ezt megteszi, és visszatér a parlamenthez egy javaslattal, amely tükrözi az Európai Bíróság ítéletét. Tehát júniusban, 2013-ban, éppen a Dublini rendelt elfogadása előtt megszületett az ítélet. És teljes mértékben a parlament és a bizottság álláspontjának megegyező döntés született, azaz mindig kerüljük el a szükségtelen átadását a kiskorúaknak, és az az állam kell, hogy elé bírálja a kísérő nélküli kiskorú kérelmét, ahol éppen jelen van, ahol éppen tartózkodik a kiskorú. Módosítottuk 2014. júniusában ennek megfelelően a rendeletet, és most a rajtunk és a tanácson áll a sor, hogy elfogadjuk ezt a változtatást. Kétség kívül, ahogy mindig, mindig, mindig a kísérő nélküli kiskorozó gyermek legfőbb érdekeit kell szem előtt tartani. Ezt az alapvető emberi jogok kartájának 24. cikke is kimondja. Aztán arra is rámutatunk, hogy a kísérő nélküli kiskorúak különlegesen sérülékeny személyek, és ezért szabályként kell alkalmazni ezt, hogy ne mozdítsuk el őket, hanem ott maradhassanak, ahol éppen tartózkodnak üdvözlöm a bizottság ezen vonalak mentén megfogalmazott javaslatát, mert tükrözi a bíróság döntését is, és pontosan azt írja le, amit a közös nyilatkozatban megfogalmaztunk. Ezért szerintem ezt el lehet fogadni, mégpedig gyorsított eljárásban, hiszen egész egyszerűen csak annyi a feladatunk, hogy ezt a cikket hozzáigazítjuk az Európai Bíróság határozatához. Most már mindannyiuk számára rendelkezésre áll ez a szöveg, és mivel támogatom a bizottsági javaslatot, és mivel itt egyetlen cikkről van szó, egyetlen cikk, egyetlen bekezdéséről, igazából nem látom, hogy bármi változtatásra szükség lenne. Sőt, én egyáltalán nem nyújtok be módosító javaslatot a szöveghez, hanem csak pontosítással élek preambulum bekezdésekben. Úgyhogy a jelentésemben szereplő megfogalmazás az az Európai Bíróság határozatának a pontos másolata, ami teljes mértékben egyetért a megállapodással. Ahol az a tagállam, ahol tartózkodik a kiskorú, az kell, hogy a kérelemért felelős legyen, és ő kell gondoskodjon a kiskorúról. Azonban, hogyha a kiskorúnak a legfőbb érdeke nem ez, akkor történhet áthelyezés. Azonban ezt bizonyítani kell még az áthelyezés előtt. A bíróság három elvet ír elő, hogy ezeket figyel, figyelembe kell venni. Az egyik a kiskorú legfőbb érdeke. A másik, hogy ne legyen szükségtelen átadás. A harmadik, a gyors hozzáférés és a eljárás gyors lefolytatása. Ez a három elv. Az egész folyamat során szerintem kulcsfontosságú, hogy a rendeletet, ami mögé felsorakoztunk a többi Európai Intézménnyel, tiszteletben tartsuk, illetve tiszteletben tartsuk az Európai Bíróság határozatát is. Ne felejtjék azt se, hogy Európában a legveszélyeztetettebb emberekről van szó, a gyerekekről. Úgyhogy szerintem tegyünk meg mindent az ő védelmük érdekében. Mindenkit felkérek, hogy olvassák el a jelentéstervezetemet. Ha van kérdésük, akkor vegyék fel velem vagy asszisztensemmel a kapcsolatot a folyamat során bármikor. Nagyon szépen köszönöm, és elnézést, kicsit hosszúra fogtam a vesz mondani valómat. Köszönöm a jelentést. Robert Mazzola, árnyék előadó következik, néppárt. Köszönöm, elnök asszony, röviden fogok reagálni az elhangzottakra. Alapvetően előérte, egyetértek azzal, amit Cecília itt előadott. Úgy gondolom, hogy a jelentés tervezet követi a bírósági ítéletet, illetve a bizottság javaslatát, és megfelel annak az elfnek, hogy a kiskorúak érdekeit kell leginkább szem előtt tartanunk. Ez az elv kell, hogy legyen a fő érvünk, és Európai Parlamentként nekünk egy üzenetet kell küldenünk, amely alapvetően arról szól, hogy a gyermekek érdekei rovására nem kötünk kompromisszumot. Nem szabad szem előtt évesztenünk azt, hogy a középpontban mindig a gyermek érdekeit kell helyeznünk. Ezek kiszolgáltatott emberek, akiknek a segítségünkre van szükségük. A főszabály az, hogy a felelős állam az, ahol a kiskorú van, és kimondja a szabály azt is, hogy szükségtelen utaztatásra nincs szükség illetve nem szabad ilyen szükségtelen utaztatást lebonyolítani. Tehát támogatom a jelentést, ugyanakkor azt is elmondom, hogy arra oda kell figyelnünk, hogy a rendszereinkkel, a menekült rendszerünkkel való visszaélést kiküszöböljük. Tehát olyan szabályokat fogadjunk el, amilyen szabályokat, ne, amely szabályokkal nem fognak és nem tudnak visszaélni a különböző hálózatok. Köszönöm Cecilia munkáját, megfelelő alap a további közös munkára, és remélem, hogy a várt eredményeket el fogjuk érni. Köszönjük, Roberta! Szilvi Guillaume következik. Köszönöm, elnök asszony. Én magam is eh, gratulálok eh, Ceciliának ehhez a munkához, abban a, és ahhoz a e, hozzáálláshoz, ahogy ezt a munkát végezte. E, tudjuk, hogy a kísérő nélkülű kiskorúakról szóló e, vita igen éles tud lenni a tanács és a, e, és a parlament között a Dublini rendelet felülvizsgálatáról is szó van, valamint van egy eljárási irányelvről is, tehát ez egy rendkívül érzékeny téma. Szerintem emellett gratulálnunk kell még ahhoz az állásponthoz is, ami egyébként megfelel a bíróság ítélete szellemének és betűjének, valamint a bizottság javaslatának is, amennyiben tehát szükség volt egy ilyen tisztázásra, mert ki kellett mondani, hogy a gyermek érdekei eh, korábban más-más megítélése alá estek. A Dublini rendelet ugye elég bonyolult volt, többféleképpen értelmezhető, figyelembe kell lett tehát venni, hogy eh, eh, mi ténylegesen a gyerek érdeke, illetve ki kellett zárni a felesleges utaztatását a gyermekeknek. Én alapvetően egyetértek azzal, hogy a bizottság álláspontját és javaslatát a raportőr támogatja, ezzel én is egyetértek. Gyakorlatilag ennél még tovább is mehetünk, és én azt gondolom, hogy sok sikert kívánhatunk magunknak, és remélhetőleg ebben a szellemiségben és hangulatban fogjuk folytatni ezt a munkát. Van még egy kis munka előttünk. Megragadom ezt az alkalmat arra, hogy eh, a bizottságnak feltegyek eh, egy vagy két kérdést, amelynek révén talán eh, világosabbá válik a mi álláspontunk, mint ahogy mondtam, támogatjuk a raportőr álláspontját a bizottság felé. Nem tudom, hogy tudják-e, hogy hány, hány kísérő nélküli kiskorú lett úgymond Dublin áldozata, nem tudom, hogy ennek mi az olvasat, erről vannak-e adataink, illetve a bíróság döntésének megvan-e már június óta, 2013 június óta valami fajta következménye a kiskorúakra nézve, és hogy mik ezek a következménye, mennyiben valósult meg. Az ítélet köszönöm, és mindenkinek jó munkát a továbbiakban is. Most pedig Kirkhope úr képviseletében adom meg a szót. Köszönöm. Én néhány aggodalmat azért kifejeznék, hogyha a menekült kérelem bármely tagállamban benyújtható, e, és nem az első e, államban kell benyújtani, akkor az lehetőséget biztosít az asylum shoppingra, vagyis e, arra, hogy ott nyújtsák be a vezeték kérelme, a menedékkérelmet, ahol a legpozitívabb eredményt remélik. Ez lehetővé tenné, illetve ösztönözné azt, hogy még az EU-n belül is csempészék tovább a kiskorút a belépési ponttól a kívánt tagállamba. Ráadásul, hogyha az a tagállam a felelős a kérelem feldolgozásáért, ahol benyújtották, akkor az első tagállam adott esetben abban lehet érdekelt, hogy ne is te vegye nyilvántartásba a kiskorút és kérelmét. Tehát a jó szándék ellenére is ez a menedékjogi asylum shoppinghoz vezethet, és hozzájárulhat ahhoz a már létező trendhez, amelynek alapján a, a tagállamok kisebbsége eh, kapja a menekültek nagy többségét. Miközben a kiskorú érdekei valóban elsőbséget kell, hogy élvezzenek, hogy mi a kiskorú érdeke, azt nem mindig egyértelmű meghatározni. Köszönöm, most már Björk következik. Tack så Eh, jag skulle också vilja tacka. Köszönöm szépen. Szeretnék eh, Cecilia Wikström előadónak köszönetet mondani. Nekünk is lenne egy javaslatunk. Ez nem fogja meglepni önöket. A GOE azon a véleményem van, hogy a Dublinra szükség van. Van egy csoport, amelyet a Dublini átadásokból ki kell majd venni, és ezért támogatjuk a javaslatot. De azért lehet, hogy még egyik-másik ponton javítani lehet az anyagon. Az az elképzelésünk, hogy a gyerek minek felett álló érdeke egy jogi kifejezés, amelynek nemzetközi értelme van és ezért kell megfelelő módon fogalmaznunk. Szeretünk volna javítani a 4A ponton. Unless it's not in the best interest of the child. Child szerepel a szövegben a minor helyett, tehát gyermek a kiskorú helyett. Így a gyerek érdekeiről beszélhetünk a szövegben, és a GUE frakciónak lenne egy másik kérése is. Hogyan lehet a gyereket tájékoztatni? Hogyan lehet ezt úgy megtenni, hogy ez közben gyermekbarát, és a gyermek életkorát is figyelembe veszi? Hogyan magyarázhatjuk meg a helyzetet a gyereknek? vagy ki az, aki kiértékeli azt, hogy itt a gyermek minek fölött álló érdekéről van szó. A Dublin értelmében vett hatóságok, vagy pedig a tagállamokban ö, a gyerekvédelmért felelős szervek. Ezekkel kapcsolatban vannak megjegyzéseink. A lényeg az, hogy a gyerek érdekét védjük jobban. Köszönöm szépen. Jean Lambert asszony, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen az előadónak a, ezt a munkát és a Dublini folyamatban elvégzett korábbi munkákat is. Tudatában vagyunk annak, hogy a Dublini a rendeletben az átadások milyen problémát jelentenek, az országok egymás között gyakorlatilag kicserélték az embereket, ahelyett, hogy a meglévő eljárásokat használták volna mindenben az lett volna jó, ha a jogalkotó hozta volna meg a döntést, és nem a bíróságok. Sajnos azonban ezt nem sikerült elérni, és ezért azt mondjuk, hogy kivárjuk a bírósági határozatot, annak érdekében, hogy az átadások számát csökkenthessük, főleg a kiskorúak esetében. Hiszen az emberek joggal aggódnak, a gyerekek sérülékenyek, és láthattuk, hogy sok esetben, amikor a gyermekeket átadták, rosszul sült el az átadás. És ez azért van így, mert az első országban nem vizsgálták meg megfelelő módon a helyzetet. A cél az, hogy csökkentsük a gyakorlati nehézségek előfordulását, és hogy a döntést a lehető leggyorsabban és legigazságosabb módon hozzák meg. és hogy legyen egy végső tagállamunk, amely aztán felelős lesz az ügyért. Nagyon sok érvet hoznak fel az átadás témájában. Odafigyeltünk a Dublin 3 tárgyalásaira, csak nem mondhatuk volna. Na mindegy, szóval nagyon sok mindenen keresztül mentünk a tárgyalás során, és tudom, hogy a bíróság is átnézte a tagámi érveket, az úgynevezett shoppinggal kapcsolatban, és nagyon sok mindent figyelembe vettek. A bírósági határozat teljesen világos. A, tá- a frakciónk ezt támogatni tudja. Hát nem vagyunk nem kedveljük annyira a Dublin rendeletet, önök is tudják, de a 18 év alattiak, itt az ENSZ fogalmeghatározását veszük alapul, tehát itt a gyerekek érdekeiről, kiskorúak érdekéről van szó, és a partan vitáknak a végére pontot kellene tennünk, nagyon hálás lenne, ha a tanács egész egyszerűen elfogadná azt, amit a bíróság mondott próbáljuk meg felvizsgálni teljes mértékben Dublin rendeletet. És akkor most az utolsó felszólaló Laura Ferrara a néppártól. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csatlakoznék én is azokhoz, akik eh, Ceciliának gratuláltak a jelentéshez. A gyermek érdeke nyilván prioritást élvez. Ez egybecseng a jelentés alapelveivel is azzal, hogy alaposan meg kell vizsgálni az ügyet, a nemzetközi védelem helyzetét, és azt, hogy ahol csak lehet, el kell kerülni az átadást. Az illetékes ország az az ország, ahol benyújtották a kérelmet, be kell bizonyítani, hogy az átadásnak jó okai vannak, és akkor meg el lehet kerülni a shoppingot, melyet megemlítettek. Még egy dologról szeretnék beszélni. A nemzetközi védelemről beszélünk, és a tagállamokban vannak különböző rendelkezések, szabályok a gyermekek befogadásával kapcsolatban arra az időre, amíg a gyerek kérelmét elbírálják. De ez a kiskorú nézve kockázatokat is rejtett magában. Olaszországban néhány kiskorú eltűnt, és már csak számokként beszélünk róluk. Mondjuk 8 vagy 6 kiskorú érkezett, de aztán a folyamatban valahogy elvésznek, nem személyekről beszélünk már, holott itt különleges védelemre szoruló csoportról van szó. Vannak olyanok, akiket szexuálisan kizsákmányolnak, vagy eladnak szerkereskedelem céljából, Ezért nagyon világosan ki kell mondanunk azt, hogy ki az, aki befogadhatja ezeket a kiskorúakat, a gyerekeket is, mert, mint mondottam, itt nemzetközi védelemről van szó. Az utolsó árnyék előadót hallhattuk, most pedig kezdődjön a vita a tagokkal. Kinizse asszony a szó. Grazie, grazie Presidente. Io... Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék az előadónak köszönetet mondani a kiváló munkáért, amit végzett. El kell mondanom, hogy nagyra értékelem ezt a munkát, de ugyanakkor azért is köszönetet mondok neki, mert ennyire világosan magyarázta el a dokumentum tartalmát, és világossá tette, hogy létfontosságú, hogy minden bármilyen döntés, amit hozzunk a gyermek érdekét kell, hogy tiszteletben tartsa. Ez nagyon fontos. Mindazonáltal van néhány kételjem ezzel kapcsolatban. Mi történik akkor, hogyha a megoldás, amit elfogadunk, nincs a gyermek érdekében? Például a negyedik bekezdés negyedik pontja, ami azt mondja, hogy az ahol probléma felmerül, ott az a tagállam, ahol a probléma felmerült, fel, együtt kell, hogy működjön azzal a tagállammal, ahol a gyermek tartózkodik, vagy ahol benyújtotta a kérelmét. Persze, ez logikusnak tűnik, de akkor most egy kicsit bizonytalan, hogy konkrétan kicsoda és hogyan fogja felmérni ebben a helyzetben a gyermek érdekét, vagy tiszteletben, vagy bizonyosodni arról, hogy tiszteletben tartják a gyermek legfőbb érdekét. Tehát szerintem egy konkrét pontot kéne erről beilleszteni a szövegbe. Talán lehetne valamilyen elv, vagy akár ennél konkrétabban eljárásbeli biztosítékokat is el lehetne fogadni, ami azt mondja ki, hogy a gyerek érdekének a felmérését kompetens struktúrák ellenőrizzék, vagy végezzék. Például erre se szakosodott bíróságok. Köszönöm, most Wimberg asszony parancsoljon. Eh, tack för ordet, ordförande. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is egy aggodalmamat szeretném megosztani önökkel, ami sok svédet aggaszt a Dublini rendelet módosításával kapcsolatban, illetve a kísérő nélküli kiskorúakról. Az előadó asszony szerint ezt a rendeletet azért kell elfogadni, hogy az eljárás azon országban zajoljon, ahol éppen található a kiskorú. De különböző tagállamok között konfliktus alakulhat ki a tekintetben, hogy az érkezés helye szerint vagy a tartózkodás helye szerint folyjon az eljárás. Szerintem itt egyéni elbírásra van szükség, hiszen így tudjuk legjobban kezelni a kiskorúak menedékkérelmét. Nálunk Svédországban nagyon sok kiskorú érkezik egyedül. Ők a bevándorlók között jelentős százalékot tesznek ki. Finnország, Dánia, Belgium is hasonló helyzetben van. A kísérő nélküli kiskorúak, akik Európába érkeznek, tehát egységes elbánásban kell, hogy részesüljenek. Nagyon bíráljuk ezt a javaslatot a jelentéstevő részéről, hiszen a Dublin 2-es rendelet elfogadása után most figyelembe kéne venni a svéd helyzetet is. Wikström asszonyhoz lenne egy kérdésem. Reinfeld miniszterelnök úr egyetérte abban, hogy nem lehet fenntartani ezt a tempójú bevándorlást Svédországba, és mit irányoz elő lépésként e tekintetben. Köszönöm szépen! Most az Európai Bizottság képviselőjét, Old urat szeretném felkérni, hogy szóljon hozzá. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, minden nyelven elég nehéz kiejteni, kivéve az anyanyelvemet. Először hadd ismételjem el, amit Wistrom asszony jelentéstevő már kifejtett. Ez egy különleges ügy. Az Európai Bizottság javaslata nyomon követése annak a politikai nyilatkozatnak, amit a tárgyalások záró fázisában tettünk 2013-ban a Dublin rendeletről szóló tárgyalások folyamán. Mivel a 8.4-es cikkel kapcsolatban a társjogalkotók nem tudtak megállapodni, és akkor világos volt, hogy az Európai Bíróság éppen döntéshozatalban van egy hasonló ügyben, arra kértük az Európai Bizottságot, hogy amikor megszületik ez a döntés, akkor ennek alapján nyújtson be egy módosító javaslatot. Úgyhogy most nem nulláról kezdjük a tárgyalásokat, hanem az Európai Parlament és a tanács ki váltását kérjük, hogy a 8.4-es cikket dolgozzuk át az Európai Bíróság határozata alapján, amit az MA esetben hozott. Wikström asszony jelentés tervezete alapjában véven támogatja az Európai Bizottság javaslatát. Ugyanakkor azt javasolja, hogy az egyik preambulum bekezdést módosítsuk, illetve kettő újat is javasol, valamint egy technikai hibát ki akar javasít, javítani. elviekben támogatjuk ezeket, de a részletek azok természetesen technikai szinten további tárgyalásokhoz fognak vezetni. Ezzel tisztában kell, hogy legyenek. Aztán a tanácsban folyik a tárgyalás, trialógusok is lesznek, és ezért szeretnék emlékeztetni arra, hogy a kísérő nélküli kiskorúak általános védelme az Európai Bizottság számára különösen fontos bármilyen kompromisszumban biztosítani kell azt, hogy a Dublini eljárásban mindig a kiskorok érdeke érvényesül a MA ügyben hozott Európai Bírósági határozat alapján is. Az Európai Bizottság az EP zárójelentését és az Európai Tanács határozatát is meg fogja vizsgálni, amikor ezeket jóvá hagyták. Több technikai kérdés még, tisztázni kell, mielőtt politikai következtetésekre jutunk. Úgyhogy szeretném megismételni azt, hogy szívesen segítünk a parlamentnek és a tanácsnak ez ügyben. Most pedig Guillaume asszony konkrét kérdésére térnék és statisztikai adatokra vonatkozóak. Vannak számaim 2013-ból. A kérvények száma 2013-ban itt felnőttek és kísérő nélküli kiskorúak összesen 435 ezeren voltak. Ebből a kísérő nélküli kiskorúak 12.614-en voltak 2013-ban. Ennek 2,2%-a volt 14 évnél fiatalabb, 21%-a 14-15 éves, és 67%-uk volt 16-17 éves. Ez azt jelenti, hogy 2,9%-a az összes kérelemnek 2013-ban, tehát 2,9%-ot nyújtottak be kísérő nélküli kiskorúak. Nincsenek megbízható statisztikáink arról, hogy a 12.600 kérelemből hányat ítéltek, vagy értékeltek a Dublini eljárás értelmében a tagállamokban a helyzet. Nagyon különbözik az Európai Bíróság hatás, határozata után. Vannak olyanok, amelyek visszaküldik a gyermekeket, de csak azokat, akik negatív határozatot kaptak első fokon. Mások elutasítják a kiskorúak átadását várják, hogy európai szinten is egy világosan végrehajtható megoldást szülessen ezzel a cikkel kapcsolatban. Még egy dolog, a gyermek érdeke kapcsán, hogy elkerüljük a félreértést, a gyermek érdekét mindig egyes esetenként a nemzeti szinten kell, hogy eldöntse a hatóság, és csak ez után lesz további vizsgálat tárgya az érdek a nemzeti bíróságok által. Reméljük, hogy a két jogtársjogalkotó meg fog egyezni egy olyan kompromisszumban, ami a politikai kötelezettségvállalásunknak és a bírósági döntésnek is megfelel, és remélem, hogy hamar el is tudjuk fogadni. Rendelkezésükre állunk minden amiben, amiben csak tudunk segíteni, hogy ezt elérjük. Köszönöm. A lett elnökség részéről van itt egy képviselő. Kíván hozzászólni? Kedves képviselők, köszönöm, hogy lehetőséget kapok arra, hogy tájékoztassam önöket a tanács, tanácson belül végzett munkáról. A lett <clears throat> elnökség épít az olasz elnökség eredményeire, kétoldalú kapcsolataink vannak a tagállamokkal, és előkészítő munkát végzünk a tanácson belül, hogy megnézzük, hogy milyen álláspontnak lesz többsége. Erről tájékoztatjuk majd a parlamentet. A lett elnökség kész arra, hogy a két intézmény mihest felhatalmazást kapott, leüljön egymással, és ezt a lett elnökség elősegítse. Köszönöm. Akkor Cecilia Wikströmnek adom meg a szót összefoglalhatja az eddigieket. Köszönöm, és először is az árnyék előadóknak köszönöm meg a támogatást. Nagyon jó dolog azt észlelni, hogy a gyermekek jogainak érdekében összetudunk fogni Metzola, Björk, Lambert, Ferrara asszony, nem tudom, hogy véletlene, hogy, és Szilvi Guillaume, nem tudom, hogy véletlene, hogy a nők tudnak ebbe működni. Hale Aho úrnak mondom. That you're telling me the story on... Furcsa, hogy ön az embercsempészekről beszél, mert ténylegesen az a valóság, hogy a az illegális csatornákon keresztül kerülnek be ezek a gyermekek eh, Európába, és eh, hasznot szeretnének eh, realizálni ezek az embercsempészek a kiskorúak kiszolgáltatottságából. A kérdésem ettől függetlenül az, hogy az Európai Uniónak folytatnia kell-e azt a gyakorlatot, amit eddig űzött, hogy átutaztatja a gyereket egyik országból a másikba. Tényleg ez van mindig a gyermek érdekében? és ön pedig beszélt arról is, hogy ösztönözni kell azokat a tagállamokat, amelyek nem helyesen járnak el, és valóban ezért akarjuk ezt a szabályt meghozni. A szabályok harmonizálása a célunk, és a párhuzamos értelmezések, vagy eltérő értelmezések kizárása a célunk. Wimberg asszonyhoz viszont svédül Neki viszont svédül mondanék pár szót. Pajn, jag tycker det är ganska anmärkningsvärt, Kristina. Köszönöm, Kristina Winberg. Eh, a te kérdésed az eh, a bizottsághoz szólt, ezt persze megteheted, eh, megkérdőjelezheted, hogy mit tesz a parlament, ehhez jogod van, de azért azt gondolom, hogy egy bíróságnak az ítéletét nem kérdőjelezheted meg, mert ez egy bírósági ítélet. Ki vagy te? Miért gondolod, hogy megkérdőjelezheted a bíróság ítéletét? Európa a legmagasabb bírói hatósága döntött, és te pedig megengeded magadnak, hogy ezt megkérdőjelezd? Of course, to the commission. I should... A bizottság felé is kinyújtanám a kezem. E, örülök az együttműködésnek, és e, örülök annak, hogy e, támogatnak bennünket, egységesek vagyunk abban, hogy megvédjük a, a, a gyermekek érdekeit, és nyilvánvalóan mindannyiunknak be kell tartanunk a bíróság ítéletét. Mint ahogy mondtam, azt akarjuk, hogy úgy gondoljuk, hogy ennek a bíróítéletnek nincs más értelmezése, tartsunk ki emellett. A lett elnökség felé az üzenetem pedig az, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a jogállamiság fennmaradjon és tiszteletben legyen tartva az összes európai tagállamban. Köszönöm, ez volt a raportőrnek a véleménye, de Lindberg asszonynak megadom a szót egy percre, mert személyében megszólították. Köszönöm. Parlamenti képviselőként én kérdéseket feltehetek, illetve a módszerekre rákérdezhetek. Cecilia, eh, ugye arról beszélünk, hogy nálunk 13 ezer ilyen fiatal van, eh, ez egy olyan valóság, ami, ami, ami a svédeket érinti, ehm, miközben ugye az embercsempészek eh, délen, délről jönnek. Ebben nem volt semmi hozzáadott érték, és nem is nagyon akarok eh, reagálni erre. Biztos vagyok abban, hogy eh, a demográfia azt mutatja, hogy szükségünk van a fiatalokra, süllyedőben van ez a kontinens, és csökken a népessége, tehát szükségünk van ezekre a bejövő emberekre, ez egy másik vita, azt majd lefolytatjuk máskor. Én viszont most nem fogok ebbe a vitába belemászni, annak örülök, hogy az árnyék előadók támogatnak bennünket, és örülök annak is, hogy az Európai Parlament nagy része összefog a gyermekek érdekében. Mindenkinek szép estét kívánok. Köszönöm. Akkor most eh, folytatjuk. Következő napi rendi pont ajánlások az Európai Bizottságnak a transatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségről szóló tárgyalások tekintetében libe vélemény. A az INTE az INTA eh, elfogadott egy szöveget, mi pedig azt szeretnénk, hogyha eh, mi az INTA bizottsághoz be tudnánk eh, nyújtani. Mi pedig azt szeretnénk, hogyha az 54-es cikk alapján részt vehetnénk ebben a folyamatban. Ugye az INTA belső határideje az május 6-a, 7-e, 2015 a jelentést akkor készülnek elfogadni. Egy picit most megállok, mert lehetőséget, illetve időt adok mindenkinek, hogy távozzon, aki akar. Kedves képviselők, kérem, hogy a magánbeszélgetéseket az üléstermen kívül folytassák le. Okay, we will start. Please be quiet, please. Kérem, csendesedjenek el. Okay. I would like to inform the members. Tá szeretném tájékoztatni a képviselőket, hogy a LIBE szakbizottság eh, kérése, miszerint az 54-es házszabálycikk alapján társbizottsága akar lenni az INTA szakbizottságnak, ebben még nem született döntés. Az elnökök értekezlete február 5-én fog dönteni erről, ugyanakkor a véleményünk kidolgozását már is elkezdhetjük. Most pedig megadom a szót raportőrünknek Albrecht úrnak, és azt követően pedig az árnyék előadóknak. Öné a szó, Albrecht úr. Köszönöm, elnök asszony. E, tudom, hogy e, megy az idő, halad az idő, és e, közel vagyunk már az egész ülés végéhez. Ugyanakkor ez még egy fontos téma, ez ennek a szakbizottságnak a véleménye, amelyet ki szeretnénk fejteni a TTIP tárgyalásokról, ez egy olyan kereskedelmi és beruházási megállapodása, amiről az Egyesült Államok és az Európai Unió tárgyal. Ez egy nagyon fontos megállapodás tervezet. A munkánk sok területére kiterjed, felöleli egy csomó szakbizottság illetékességi területét, éppen ezért az INTA szakbizottsághoz, mint vezető bizottsághoz sok bizottság akarja becsatornázni a saját véleményét. Azt gondolom, hogy a mi hozzá tennivalónk is fontos, mert a mi szakbizottságunk illetékes alapvető jogok, igazságszolgáltatás, illetve a polgárok jogi státusza témájában, és itt különösen egy kérdésre hívnám fel a figyelmet, ami az Európai Unió számára fontos, eh, azon belül is az Európai Parlament számára még inkább. Eh, itt most eh, a személyes adatok magas szintű védelmére gondolok. A tárgyalásokon fel kell vetni világosan, hogy az Európai Unió adatvédelmi szabályait bekívánjuk tartatni, és a GATS kivétel, amely a 14-es cikkében van a GATS megállapodásnak, ott is szerepel, hogy az Európai Unió adatvédelmi szabályait nem lehet önkényes diszkriminációnak tekinteni. Ugyanezt akarjuk átültetni a szövegbe, ez egy nagyon fontos rendelkezés lenne. Emellett az általános jogok védelmét általános jelleggel is, az, az alapvető jogok védelmét általános jelleggel is kiemelnénk. Emellett az Európai Uniónak ki kell állnia, ennek a szakbizottságnak ez különösen fontos, és itt utalok a tavaly márciusi állásfoglalásunk szövegére, amikor is az EU állampolgárok megfigyeléséről beszéltünk, és eh, már akkor is kijelentettük, hogy eh, az amerikai joghatóság alatt eh, is az Európai Unió polgárainak a jogait szeretnénk érvényre juttatni, amennyiben ez a kérdés nem kerül rendezésre, az komolyan veszélyeztetheti a tárgyalásokat. Emellett tárgyalások zajlanak olyan dokumentumok alapján is, amelyeket mi nem láthattunk, tehát a képviselők nem láthattak. Ugyanakkor ezek a dokumentumok kiszivárogtak, és ebből nyilvánvaló, hogy az amerikaiak megpróbálnak az adatáramlásról, az elkereskedelemről szóló fejezetekben úgy fogalmazni, hogy az adatvédelmi szabályok ebben a megállapodásban az ő szájuk íze szerint kerüljenek meghatározásra. Mi erről azt mondjuk, hogy a tanács felhatalmazásában ez elég egyértelműen ki van mondva, nem lehet kizárni ezeket a tárgyalásokról. Mi magunk E, éppen most alakítjuk át ezen a területen a saját e, jogi környezetünket e, és kereteinket, ami az adatáramlást illeti éppen most vitatkozunk az amerikaiakkal és a Safe Harbor-rel kapcsolatban, illetve a rendelet új kerete is vitatott, nyilvánvaló, hogy ezt egy másik szinten kell majd szabályozni. Ebben a megállapodásban ehhez nem lenne érdemes hozzányúlni. Ez be kell, hogy kerüljön az INTA jelentésébe is. Ami pedig a harmadik országokba irányuló adatközlést illeti, az EU jog teljesen nyilvánvaló, itt is be kell tartani az EU jogszabályokat, ezt az Európai Bíróság is kimondta a Google kontra Spanyolország ügyben és eh, ez is fontos, hogy a jelentésben utalás történjen erre is. Utolsó megjegyzésem, komoly veszélye van annak, hogy az egyszerű bírósági illetékességek eh, a mi demokráciáinkban eh, megkérdőjeleződnek olyan szabályok vagy rendelkezések miatt, amelyek az államok és beruházók közötti jogvita rendezésre vonatkozó szabályokból kifolyólag. És mi is támogatjuk azt, hogy a dokumentumokhoz való hozzáférés megnyugtatóbban legyen rendezve, az anyagokhoz való hozzáférés az átláthatóság része, és itt most ugye egy köztes jelentésről van szó, ebben ez fontos. Én erősen hiszek abban, hogy a tárgyalások hitelességét megsegítheti az, hogyha a közvélemény tájékozódni tud a dokumentumokról, az ugyanis nehezen elképzelhető, hogy az összes tárgyalási anyag, különösen a tárgyalások végső dokumentumai titkosnak minősüljenek, mert abban az esetben ez a parlament nem vállalhatja a felelősséget. Tehát nem spórolható meg a parlamentben, vagy a parlamenten kívül a nyilvános vita. Amennyiben ez nem így következik be, akkor nem nagyon beszélhetünk parlamenti demokráciáról. Ami az én szövegemet illeti, az viszonylag egyszerű, E, és rövid, leginkább azért, mert nem írhattam hosszút. A, a végső, a végső tervezetben azonban ez a korlátozás már nem áll fenn, éppen ezért én már előre megköszönöm a tárnyékelőadók munkáját, akiket meg is hívok további egyeztetésekre. Köszönöm. Köszönöm szépen. Gabriel asszony, állnék előadóként, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném megköszönni az előadónak a munkáját. Öt dologra szeretnék kitérni a benyújtott szöveggel kapcsolatban, ezek nagyon fontosnak tűnnek számomra. Először is egyetértek az előadóval abban, hogy mennyire fontos az átláthatóság. Ez kulcsfontosságú, tagadhatatlanul mindannyiunk számára, és csak egy befogadó és átlátható párbeszédben lehet egy mindenki számára kiegyensúlyozott szöveghez jut, eljutni. Másodszorban az adatvédelemre szeretnék kitérni. Fontos, hogy ez a megállapodás erős garanciákat tartalmazzon az é magánélet védelmére. Egyáltalán nem szabad a rendelkezésre álló adatvédelmi európai jogszabályokat gyengíteni. Ugyanakkor tudjuk, hogy a tárgyalásokból ez a terület ki van zárva. Jelentéstevőnk is utalt rá a szövegben, amit benyújtott számunkra, amikor az adatok kezeléséről és átadásáról szól. A kiegészítő kérdés, amire egyébként részben már válaszolt, ez az e-kereskedelemre vonatkozik, hogy ezzel kiegészítő információt tudunk-e kapni, amikor egy olyan, egy külön fejezetről van ilyen pillanatban szó, ide be lehet-e vonni szintén az adatvédelmet. Aztán a következő, az úgynevezett beruházó és állam közötti vitarendezés, az ISDS. Tudom, hogy ez igazából a jogi szakbizottság hatáskörébe tartozik, de nekünk a Libének is fontos az, hogy utaljunk finoman erre a kérdésre. Szeretnék emlékeztetni egy, arra, hogy ez egy olyan mechanizmus, ami az USA és más, azaz konkrétan kilenc tagállam között létezett, például 100, több mint 120 ilyen megállapodás született az USA és Németország között. Tehát mi elviekben támogatjuk ezt a mechanizmust, mert lehetővé teszi azt, hogy a beruházóinkat tisztességesen bánjanak, de ugyanakkor szerintem óvatosnak kell lennünk, és oda kell figyelnünk akkor, amikor egyrészt el akarjuk kerülni ezt, hogy ezt a rendszert kihasználják. Nagyon fontos, hogy ez a rendszer átlátható legyen, a KKV-k is és minden beruházó hozzáférjen, illetve a bírák vagy határozat hozók kiválasztásában legyünk nagyon alaposak. Végül egy kérdésem lenne a benyújtott szöveggel kapcsolatban, amely úra utal a kereskedem a tiszára, azaz a szolgáltatások kereskedelméről szóló megállapodásra. Nem tudom, hogy ez az utalás ez ide való-e. Kérem, hogy magyarázz el, hogy mi volt ennek a célja. A B parambum bekezdésben és a negyedik bekezdésben is előfordul. És egy ötödik dolga zárnám a felszólásomat, ez nem jogi jellegű, hanem politikai. Inkább arról a lehetőségről van szó, amit ez a megállapodás nyújt, hogy egy olyan pillanatban, akkor, amikor a vízum könnyítés és az USA és Bulgária közötti vízumliberalizáció, vagy Csehország vagy Kanada esetében a vízumliberalizáció az asztalon van. Annyira sokat beszéltünk arról, hogy a kölcsönössége jelvének érvényesülnie kell. Szerintem minden tagállamot egyformán kell hogy tekintsenek minden tagámmal egyforma elbánásban kell, hogy részesüljön. Úgyhogy szerintem a politikai lehetőséget legalább meg kell nyitni, hogy ezt a kérdést, a kölcsönösség kérdését felvegyük a napirendre. Köszönöm a kollégáknak az eddigi és jövőbeli munkát is. Thank you very much. Köszönöm szépen. Loresztin asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is azzal kezdtem, hogy köszönetet mondok Jánnak nagyon jó munkát végzett. A legfőbb pontok szerepelnek a dokumentumban, de lehet, hogy néhány ponton világosabban kellene fogalmazni. Először is fontos az, hogy a szakbizottságunk mondja ki, hogy mindkét oldal kölcsönös érdekéről van itt szó. A megállapodás Jó lesz gazdaságaink fejlődése, növekedés munkahelyek szempontjából, másrészt viszont az emberi jogok védelme sem csorbul majd. És akkor nézzük a konkrét pontokat. Hatos pont. A csoportunk, a frakciónk ezt a pontot nagyon támogatja, Akkor, amikor a feltételességről, kondicionalitásról beszélünk, és a tömeges megfigyelésekről, említést tennék az irányelv tervezetről is, és az, ami itt van, az kicsit ködösen fogalmaz. Ha megnézzük a korábbi jelentést is, akkor mondhatjuk, hogy az óceán mindkét partján a tömeges megfigyelés nagyon nagy problémát jelent. Ezért ezt teljes mértékben fel kell számolni. De talán ez túl, túl sok, ezért ez túlzás, túlzás ezt kérni, másképp kellene megfogalmazni. Ami az adatokat illeti, egyetértek azzal, hogy ne itt legyen, de a data flow, az adat áramok fogalmát meg kellene határozni. Meg kell nézni azt, hogy hogyan illeszkedik ez a mi rendeleteinkbe, irányelveinkbe. Mi általában kicsit másképp fogalmazunk. Továbbá úgy gondolom, hogy az ötös számú pont, hát itt is elmondhatom azt, hogy kicsit világosabban is megfogalmazhatnánk ezt, a betilthatja, az kicsit puhán, lágyan fogalmaz fogalmazunk világosan. Egyetértek azzal, amit a néppárt mond a hatos pont problematikájával kapcsolatban. Sokkal konkrétabban kellene fogalmazni, alternatívákról beszélni. Hát jó lenne, de az is lehet, hogy nem is a mi feladatunk, hanem a másik szakbizottság feladata, a demokrácia viszont a mi szempontunk. Tehát néhány szerkesztői módosításra még szükség lesz, és én remélem, hogy jól együttműködünk majd az emberi jogokat és a magánszférát szeretnénk védeni, de közben szeretnénk a megállapodást is. Köszönöm szépen. Nem látok senki mást az árnyékeladók közül. Gomez asszony. Valakit helyettesít az árnyékeladók közül? Tessék, Fosz úr. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönöm szépen a véleményt. Néhány pontot bírálnék. Az A preambulum bekezdéssel kezdtem. Az utolsó részében az áll, hogy korlátlanul, stb. Az adatvédelem, mint olyan, nagyon fontos jog, de mindig más alapjogokkal való viszonyában kell vizsgálnunk. Tehát így önmagában véve nem állhat a többi jog fölött ezért nem beszélhetünk itt korlátlanról sem. B pont. Be kell vallanom, hogy véleményem szerint nincs olyan adatforgalom, amelyet ezen a TTIP megállapodáson keresztül kellene szabályozni. Adatforgalom, adattovábbítás én értemben nem zajlik. C pont utalnék arra, hogy nem az Egyesült Államok említették csak meg ezt a pontot, mi magunk is említést tettünk az elektronikus kereskedelemről. Kérdés, hogy mi a helyzet az illetékességgel az elektronikus kereskedelem esetében, hiszen itt nem alapjogról van szó. Első pont, nem világos a számomra, hogy miért kellene egy emberjogi záradékot bevenni. Az emberi jogokat így és úgy is figyelembe kell venni. Kínával nincs kereskedelmi megállapodásunk, és hangsúlyoznám azt is, hogy itt egy kereskedelmi megállapodásról van szó. Ezért, ami itt van, azt fölöslegesnek tartom. A második pont inkább preambulumnak tűnik, és nem a rendelkező részbe tartozó pontnak. Ami a harmadik pontot illeti, horizontális záradék, az nem adatokkal kapcsolatos, hanem a kereskedelemre vonatkozik, így ez egy téves hivatkozás, tehát nem tartozik ide. Negyedik pont, Tudom, tudom, hogy mindig azon vitatkozunk, hogy mi az, ami kötelező, és mi az, ami fölösleges. A TISA, a szolgáltatások kereskedelméről szóló megállapodásnak semmi köze a kereskedelmi megállapodáshoz. Nem a TTIP-t meghaladó, ezen túlmenő megállapodásokkal foglalkozik. Ötödik pont, hát ez is kötelező de itt Jan Filip Albrecht kollégámat ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni a következőkről. Különböző intézmények, az adatfeldolgozással foglalkozó intézmények lokalizációjáról beszélnek. De én ezt nem találtam meg, aztán később a szövegben máshol nem szerepel. El tudnám magyarázni, hogy itt mire gondolnak? hogy jobban megérthessük. Hatodik pont. A kollégáim erről már beszéltek. Nem azért mondom ezt, mert a júliban előadó vagyok, de kérdés, hogy tényleg a LIBE hatás körébe tartoznak a befektetői országok vitás kérdései és még egyszer utalnék emberi jogok, vagy alapjogok a kereskedelmi megállapodásban, ez nem megfelelő hely. Itt alapvető dolgokról van szó, amelyekre így is úgy is oda kell figyelni. És ez a végkövetkeztetés az, hogy az igazságszolgáltatáshoz való hozzá nem férés alássa a demokráciát, gondolkozunk csak el, hogy mi a helyzet egy vállalattal, mi a helyzetbe követ egy vállalat akkor, hogyha maga az állam nem jár el megfelelő módon. Egyébként a hatodik pontot véleményem szerint teljes mértékben törölni kellene. Hetedik pont, a tárgyalási mandátum megfogalmazása olyasmi, amit bírálnék. Az összes párt releváns dokumentumaihoz való hozzáférés az amerikai tárgyaló partnerektől nem követelhetjük ezt így az összes pásra történő, tehát az összes félre történő utalás az nem helyén való, nem követelhetjük azt, hogy minden dokumentumot hozzanak nyilvánosságra, ha ezt nem szeretnék megtenni. Ezért így kellene javítani ezen a szövegen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Gomez asszony. Tessék. Köszönöm szépen Jana Albrechtnek. Köszönöm ezt a szöveget. Nagyon fontos pontokat tartalmaz ez az anyag. Persze azért még módosíthatunk és finomra hangolhatjuk ezt a szöveget hosszú úr is elmondta, hogy el kell gondolkoznunk azon, hogy az elektronikus kereskedelem belekerüljön-e a szövegbe. Ez egy digitális világban nem beszélni az elektronikus kereskedelemről értelmetlen. Persze, beszélnünk kell az e-kereskedelemről, de megfelelő módon kell tudnunk ezt szabályozni is. És emellett az adatokat védenünk is kell. Erről gondoskodnunk kell. Egyetértek az emberjogi záradékkal. Ez a norma. Vannak ilyen záradékaink kereskedelmi megállapodásokban. És miért is ne lennének? Emberi jogokban nem értünk egyet az USA-val? Az Egyesült Államok partnereink az emberi jogok építményében. Tudjuk, hogy nagyon nagy károkat is okoztak, de azért az elveket az elvekben, értékekben osztozunk az Amerikai Egyesült Államokkal. Miért is ne vennénk az jogi záradékot ide? Második pont, hát igen, kicsit finomabban fogalmazhatnánk. Nekem teljesen mindegy, hogy van itt egy nyilatkozatunk, amely azt mondja, hogy ezzel felhanyunk. Lehet, hogy az a nyilatkozat nem ér annyit, mint a papír, amire nyomtatták. Csak mi a helyzet a tilalommal? A, a felhagyás helyett beszéljünk inkább a tilalomról, mert a felhagyás lehet, hogy nem tükrözi a valóságot. Továbbá bizonyos garanciákra szükség van a harmadik országok részére átadott adatok esetében. És az ISDS rendkívül fontos az európai vitában. A lényeg az, hogy ne fogadjuk el azt, ami az állami bíróságokkal kapcsolatban elhangzott. Ezt a vitarettezést nem hagyhatjuk figyelmen kívül globális szinten. Végül van valami, ami hiányzik ebből a hozzájárulásból. Lange úr munkadokumentumából is hiányzik ez, pedig ez a Libe szakbizottság számára fontos. A kereskedelmi Bizottság munkadokumentumában van egy fejezet, amely a befektetők védelméről, valamint a kereskedelm és fenntartató fejlődésről is szól, amely ilokonform. Ezzel én egyetértek, de az OECD-t is meg kell említenünk. Az OECD megállapodásokat, amelyek bennünket is kötnek, és az amerikai Egyesült Államokat is. A korrupció elleni harc, a pénzmosás elleni harc, az adott csalás, adózás megkerülése elleni harc. Nagyon sok mindent tanulhatunk még ezen a téren. A parlamentek is a parlamentek vizsgál, ellenőrző munkája nagyon fontos. Az USA mm, vállalatainkat nem vonakodik ellenőrzés tárgyává tenni az adócsalás gyanúja esetében az USA kongresszusában biztos, hogy nagyon sokan egyet fognak ezzel érteni. Köszönöm szépen. Köszönöm, Gomez asszony. Most pedig a bizottságtól Hoben úrnak adnék szót. Yes, thank you. Good Köszönöm szépen, jó napot kívánok, nagyon rövid leszek, hiszen már késő délutánban. Én vagyok a TTIP tárgyaló helyettes. Röviden reagálnék néhány kommentárra és néhány tényel talán szolgálhatok, ami segíti önöket a munkájukban. Az átláthatósággal kapcsolatban két dolog. Körülbelül három hete sikerült a Trade főigazgatóság weboldalára az összes, az egész Európai Bizottság által végigtárgyalt szöveget feltenni, ami a piaci hozzáférésre nem vonatkozik. Tehát a horizontális szöveg, a piaci hozzáférés leszámítva, a széles körű nyilvánosság számára is elérhető. A kereskedelmi tárgyalások a piaci hozzáférés kapcsán tisztelben kell tartanunk a minimum bizalmasság vagy titkosság feltételeit. Mindkét félnek nagyon nehéz döntéseket kellett meghoznia, hogy egy átfogó és kiegyensúlyozott eredményre jussunk. De most már nagy mértékű az átláthatóság, és egy fact sheet, azaz egy adatokat tartalmazó dokumentum így egészíti ki az összes a weboldalra föltett dokumentumot. Ezen túlmenően az összes konszolidált szöveget, amit az Egyesült Államokkal végigtárgyaltunk, e ház több termében is a jelentéstevőknek a szakbizottságok, az illetékes szakbizottságok elnökeinek a rendelkezésére bocsátunk betekintésre. Az INTA bizottságban is elmondtuk, hogy most már az információ megosztásával kapcsolatban lehető legnagyobb átláthatóság valósult meg, hogyha további információra van szükségük, akkor van egy kb. 50 főből álló egységem, egy igazgatóm, el fogunk jönni, ha felhívnak bennünket, és a technikai részleteket bármelyikünk nagyon szívesen elmagyarázza, elmondja bármely agályos ügyjel kapcsolatban. Tisztában vagyunk azzal, hogy a TTIP az egy ellentmondásos tárgyalási folyamat, meg kell győzni önöket is, és önökön keresztül a szélesebb európai közönséget. De ez az én munkám, ez a feladatom, úgyhogy ha bármilyen módon tudok segíteni, ezt nagy örömmel teszem. A beruházással kapcsolatban csak arra mutatnék rá, hogy a biztos egy 150 oldalas jelentéssel jött ki, nagyon sűrű szöveg, jogi szempontból rendkívül bonyolult jelentés, ami az összes alternatív megoldást felsorolja. Boás asszony is utalt erre. Megpróbáltuk a jelentésben ezeket mind politikai választásokra sűríteni. Szeretnénk, hogyha tagállamokkal, az érdekelt felekkel eszmecserét sikerülne folytatni, hogy közös álláspontra jussunk. Természetesen mindez a biztos álláspontjától függ majd, amit önökkel való és az intézménnyel, mint a parlament, mint intézménnyel való tárgyalás során kialakít. De szeretnénk szélesebb körben egyet, együttműködni az intézményekkel, hogy jobban együtt tudjunk utána működni az USA-val is. Eddig azt mondtuk, hogy az ISDS-re vonatkozó minden kérdés az a tárgyalások hatáskörén kívül esik egészen addig, amíg a közös európai álláspontot ki nem tudjuk alakítani. Várom, hogy ez megszülessen, és függetlenül attól, hogy a tanácsnak vagy a parlamentnek most mi a véleménye, meg fogjuk ezt várni, meg fogjuk várni azt, hogy Juncker elnök úr, más biztosok és önök is milyen következtetésre jutnak, és mi lesz a végső döntés ezzel kapcsolatban. A jelenlegi előttünk álló szöveggel kapcsolatban egy utolsó megállap, megjegyzés. Önöknek természetesen meg kell majd találni a saját véleményüket. Az amerikai barátaink azonban folyamatosan azt mondják, hogy Tehát a TTP-vel kapcsolatban vannak olyan elemek, amik nem tárgyalási témák. Nekünk is van egy friss um, adatvédelmi jogszabályról való tárgyalásunk. Ott van a Safe Harbor megoldás. A TTIP a kereskedelmi eleme a legfontosabb az, hogy nyitva tartjuk a határokat, és ez fogja az adatok áramlását is lehetővé tenni. De az, hogy hogyan oldjuk meg az adatok védelmét és a magánélet védelmét, ez a TTIP tárgyalásokon kívül esik. Ez egy más tárgyalás sorozatnak az eredménye kell, hogy legyen. Bizonyára önök is az állampolgárokkal komoly vitákat folytatnak erről, nem nekem, mint tisztviselőnek kell ebben tudni dönteni, de azt fel tudom ajánlani, hogy bármilyen tájékoztatást, amire szükségük van, bármilyen elemet, ami az én birtokomban van, nagyon szívesen megosztok önökkel, ha ez segít. Elnök, köszönöm szépen ezután az eszmecsere után kérdezem, hogy Wikström asszony szeretne, illetve az előadó szeretne hozzászólni. Köszönöm eh, az összes kollégának és mindenkinek, aki megszólalt eh, azt, hogy hozzájárult ennek az anyagnak a jobbátételéhez. Eh, örülök annak is, hogy a bizottság reagált. Erre én azt mondom, hogy az Európai Parlament nem részese a tárgyalásnak. A tárgyalást az Európai Bizottság és az amerikai kormány csinálják. Ez, e, e, ebben azt hiszem, hogy egyetértünk. Az Európai Parlamentnek majd a végén ezt jóvá kell hagynia. Tehát e, fontos, hogy tudjuk, hogy mi a vége. Az, hogy most mi történik, azt nem feltétlenül kell tudnunk, de azt tudnunk kell, hogy milyen útvonalat jár be ez a megállapodás, és a végső eredménye, a megállapodás elfogadható kell, hogy legyen. Nyilván a tárgyalás nem csak azon múlik, hogy éppen most mi van az asztalon, mert egy tárgyalás menet közben alakul. A, fontos ezért, hogy a parlament kielezze azt az utat, Eh, ami, ami, amit eh, az Európai Bizottság számára tanácsolunk a tárgyalások során. És eh, annak idején a parlament és a tanács elég határozottan próbálta kijelölni ezt az utat, amire most én itt újra figyelmeztetnék, nevezetesen arra, hogy a megállapodás rendelkezései, amennyiben az létrejön, nem szabad, hogy a jelenlegi magánélethez való jogokról, illetve adatvédelemről szóló jogszabályainkat aláássák. Ezt nagyon egyértelműen ki kell mondani, mert a bizottság által elmondottakat én úgy értelmezem, hogy amikor azt mondja, hogy ön nem, déd, nem adatvédelemről, hanem adatátadásról, adatáramlásról beszél, akkor azért ez jogász szemmel egy ellentmondásnak tűnik, ugyanis külön a kettőről nem lehet beszélni, mert ez ugyanannak az érmének a két különböző oldala. Nyilván itt most a személyes adatokról beszélünk, a többiféle adatról nincsen szó, azt úgy kezelik, ahogy akarják, de a személyes adatokat úgy lehet csak kezelni, hogy ez megfeleljen az Európai Unió jogszabályainak. Ez volt a parlamenttől és a tanácstól kapott felhatalmazásuk, vagy meghatalmazásuk egyik fontos része. Amennyiben nem így árnak, amennyiben e, e, nem így járnak el, akkor nincsen e, szükségünk erre. Ami az alapvető jogokat illeti, e, egyetértek azzal, amit Fossz úr mondott, ő ugyanis utalt ar, a, arra, hogy többféle alapvető jog van. Az első preambulum bekezdés csak a 16-os cikkre utal, én ezzel, amit mondott Fosz úr, teljesen egyetértek, ugyanis holisztikusan kell megközelíteni az alapvető jogokat, az elsődleges jogot ugyanis tiszteletben kell tartani a tárgyalás során a bizottságnak. Ez talán megint egy olyan dolog, ami, amiről nem vitatkozunk, ugyanis hogyha nem így lenne, és mégis vitatkoznánk, akkor az elsődleges jog sem elsődleges jog a továbbiakban, tehát utalni kell rá. A következő dolog, amit mondanék, teljesen legitim kérdést tesz fel Gabriel asszony arról, hogy hogyan is áll ez a vita. Annyit mondhatok, hogy olyan dokumentum került nyilvánosságra, amely alapján az amerikai delegáció személyes adatokat tartalmazó adatáramlásokról is beszélni akar tehát, vagy adatátadásról. Ehm, persze erre lehet azt mondani, hogy hivatalosan erről nem tudunk, mert hivatalosan e, ezt e, nem hozták nyilvánosságra, de mindenképpen a kiszivárogtatás azt jelenti, hogy nekünk fel kell készülnünk erre az eshetőségre, e, készen kell állnunk hogy adott esetben a parlament azt mondja, hogy természetesen a személyes adatok védelméről szóló európai jogszabályok, és különösen a harmadik országokba irányuló eh, személyes adat átadás szabályai igenis betartandóak ezen megállapodás eh, keretében is, amennyiben ez a megállapodás létrejön. a tömeges megfigyelésről szóló jelentés az talán annak a vonatkozó része az leginkább preambulum bekezdésként képzelhető el, illetve azt is, azzal is egyetértek, hogy az ernyő megállapodással kapcsolatos tárgyalásokra történő utalás szintén egy, egy, egy, egy érdekes, egy, egy jó ötlet. Gabriel asszony ötlete, hogy a vízumok kölcsönös elismeréséről is beszéljünk. Ez valóban a LIBE szakbizottság hatáskörébe tartozik, tehát ezzel egyet is értek, a kölcsönös vízumentesség, ügye. Illetve azzal is egyetértek, hogy a beruházó és állam közötti vitarendezésről is lehetne több szó, különös tekintettel a demokráciára és a jogállamiságra. Ami pedig a hatásköröket illeti, itt eh, a jogi szakbizottságban kértünk egy szakvéleményt beruházó és állam közötti vitarendezésről, akik azt mondták, hogy ez egy megosztott kompetencia, megosztott hatáskör, tehát itt azt gondolom megint, hogy ebben a javaslatban a mi aggodalmainkat is eh, ki lehet eh, emelni, tehát foglalkozhatunk a véleményünkben ezzel, és megint felhívom a figyelmet arra, hogy kiegészíthetik azt, amit én eddig írtam. Anne Gomes javaslata arról, hogy az OECD eh, mintákra, illetve az ILO standardokra utaljunk, ez eh, megint egy olyan dolog, amit, eh, amit érdemes megfontolni. Ami Fosz is beszélt az adatok lokalizációjáról. Ez egy olyan kérdés, ami szorosan kapcsolódik a Safe Harborhoz, mert az adatlokalizáció, hogyha valaki adatközpontot használ Amerikában, ugyanakkor a szolgáltatásai Európában vannak, akkor felmerül a kérdés, hogy vajon melyik államnak van joghatósága a tevékenység fölött, és mely államnak az adatvédelmi szabályait kell betartani személyes adatok vonatkozásában. Tehát a joghatósági elv, vagyis az, hogy a piac elhelyezkedése alapján dőljön el, hogy milyen jogérvényesül, ez tehát azt jelentené, hogy összekapcsoljuk a jogot a piaccal, illetve a termék rendeltetési helyével. E, ami az elkereskedelmi e, fejezetet illeti, itt úgy gondolom, hogy az Európai e, Bizottság nem tett ilyen javaslatot, az amerikaiak tettek erre javaslatot, de javítson ki, hogyha rosszul tudom. Én úgy tudom, hogy elkereskedelem az egy amerikai javaslat, tehát erről beszélnünk kell. Nyilván, ha hatáskörökről beszélünk, akkor erre pedig azt mondom, hogy az elkereskedelemnek nem, nem, nem helyes azt mondani, hogy az elkereskedelemnek nincs köze alapvető jogokhoz, mert az elkereskedelemhez nagyon is hozzátartozik megint a személyes adatok védelme. Amikor elkereskedelemről beszélünk, akkor a személyes adatok védelméről is beszélnünk kell. De ne eresszük bőlére, e, mert e, én igazándiból a tömörségre törekszem. A harmadik bekezdés a legfontosabb talán az összes közül, e, és itt ugye arról van szó, hogy a személyes adatokról szóló szabályokat, és az elnök figyelmeztette Albrecht urat, hogy már jó ideje beszél. Tehát ezek a rendelkezések fontosak számunkra, ugyanakkor nyitott vagyok más javaslatokra is. Remélem, hogy a véleményt hamar el tudjuk fogadni azért, hogy az INTA szakbizottság be tudja építeni a saját jelentésébe. Január 29-e a módosítók benyújtásának határideje, ez azt jelenti, hogy februárban ezeket meg is tudjuk beszélni az, az árnyékelődőkkel együtt. Köszönöm mindenkinek a türelmet és a figyelmet. Köszönöm. Köszönöm szépen. A módosító indítványok benyújtási határideje 2015. január 29. Köszönöm. Mint a györök is tudják, az Európai Ügyességre az Európai Bizottság javaslatot nyújtott be az Európai Unió működéséről szóló ö, szerződés értelmében. Ha a tanács jóváhagyja a 86. cikkel kapcsolatos véleményét, itt hangsúlyoznom kell, hogy egy tanácsi eljárásról van szó. Az Európai Parlament egy állásfoglalást fogadott el, Jakolino úr volt ennek az előadója, és a 81. cég harmadik bekezdése érdekében az eljárási szabályzat 81 per 3-as szabály értelmében jelezni kell, hogy az Európai Ügyészségnek hogyan kell kinéznie, hogyan kell működnie, az Európai Parlamentnek ezt kell jóváhagynia és kértük azt, hogy teljes mérében vonjanak be bennünket a tárgyalásokba. 2014. novemberében a bizottság és a tanács elnöksége tájékoztattak arról, hogy hogyan állnak a dolgok a tanácsban, hogyan állnak a tárgyalások a tanácsban. A közelmúltbeli fejlemények vázolását követően a Libét felkérték arra, hogy az eljárási szabályzat 2009. cikkének harmadik bekezdése értelmében egy köztes jelentést alkosson meg, amelyet a Bel- és Igazságügyi Tanács március 12-i ülésén a letelnökség megfelelő módon figyelembe vesz. Monika Makovej az előadója és a szöveg angol nyelven van férhe, hozzáférhető csak a koordinátorok és a Libes Szakbizottság ezt jóváhagyták. Makovely asszony, öné a szó. Köszönöm szépen ezt a köztes jelentést megfogalmaztam ebben a témában. A terv az, hogy a Libe márciusban szavaz erről, még a belis igazságügyi tanács márciusi ülése előtt hiszen a terv az, hogy a tanács vegye figyelembe az Európai Parlament véleményét ebben az esetben. Tehát eh, nem a szokásos eljárást bonyolítjuk le, amikor azonos alapokról tárgyalunk. Itt a parlament most eh, beleegyezést ad bizonyos kérdésekkel kapcsolatban belegyezését adja a tanácsnak. Ez a lényeg ennek a köztes jelentésnek is. Nagyon röviden, miért van szükségünk az Európai Ügyészségre, és honnan indultunk? Jelenleg 3 milliárd eurónyi, ez nem hivatalos adat, a bizottság ennyit nevezett meg az európai alapok elleni csalás értéke ennyit tesz ki. Az elmúlt nyolc évben 2006 és 2013 között az OLAF az európai alapok ellen elkövetett csalások ügyében nyomozott. Az elmúlt nyolc évben körülbelül 430 igazságügyi ajánlást fogalmazott meg a tagállamok felé. Tudjuk, hogy az OLAF végzi az administratív ellenőrzések egy részét, és aztán az ajánlásait elküldi a tagállamoknak. Az elmúlt nyolc évben az ajánlások közül csak 140-et fogadtak meg a tagállamok azzal, hogy bűnveti eljárást bonyolítottak le a gyanúsítottakkal szemben. Nyolc év alatt ez a szám gyakorlatilag nulla, ha megnézzük, hogy az európai alapok ellen mekkora csalásokat követtek el. Szeretném még megemlíteni azt is, hogy attól függetlenül, hogy a néhány tagállamban bűvádi eljárások indultak el, vannak olyan tagállamok is, ahol a nemzeti hatóságok, a rendőrség is rábukant csalásokra. De azért nem ez a helyzet a tagállamok többségében. Mit is akarok ezzel elmondani? Olyan rendeletre van szükségünk, amely, a tagállamok, amely az állampolgárok pénzét védi. Ha mondjuk Németországban vagy Hollandiában, ha rendben mennek a nyomozások, az még nem azt jelenti, hogy más tagállamokban is ez a helyzet és a német vagy a holland állampolgárok is veszteségeket szenvednek el, hiszen itt uniós pénzekről van szó. Minden tagállamnak tudnia kell, hogy attól még, hogy otthon rendben mennek a dolgok, az nem jelenti azt, hogy őket nem lopják meg. Ha megnézzük a számokat, elmondhatjuk, hogy a tagállamok többségében nem folytatnak nyomozati cselekményeket, és nem próbálják meg behajtani a pénzeket. Éppen ezért mindenképpen rá kell jönnünk arra, hogy itt változásokra van szükség. A változást az Európai Ügyesség hozná meg, amely a kezdet-kezdetétől indítaná a nyomozást, nem úgy járna el, mint az Olaf most. És teljes mértékben lebonyolítaná az eljárást, a gyanúsítottat tagállami bíróságra küldve, ha meghatározta, hogy melyik az illetékes bíróság egy bizonyos tagállamban. Mi szerepel még a jelentésemben? Remélem, hogy egyetértenek azzal, amit most mondok. Egy egységes, független európai ügyészségre van szükségünk. Figyelembe kell venni azt is, hogy a tanácsban mostanáig milyen viták zajlottak a tanács a testületi modellt, és nem azt a hierarchikus modellt támogatja, amelyet mi. Ez a testületi modell azt jelenti, hogy 25 ügyész lenne, minden tagállam állítana egy ügyész, az Egyesült Királyság és Dánia opt lehetőségével, és Írország is. A vezető egy főügyész lenne, de ezt még nem tudjuk, hogy pontosan kiállítaná. Tehát összesen 26 ügyészünk lenne. Pályáztatási eljárással dolgoznának, és például egy tagállam három nevet küldene be, és aztán a ö, pályázatban a bizottság majd kiválasztja azt az egyet, akit kineveznek. És ők választanák meg a főügyészt. Szeretnék emlékeztetni arra, és hogy mi választjuk meg a luxemburgi Európai Bíróság bíráit is, az ombudsman és a számvevőszék bíráit is. Ha már a luxemburgi bírókat is mi nevezzük ki, akkor az ügyészt is nekünk kellene kineveznünk. Ez a helyzet a kiválasztással. Ami a testületi modellt illeti, ha 25-en lesznek, akkor Mm, lennének kamaráink, mm, és ezekbe tömörülnének hárman, négyen vagy öten, attól függően, hogy milyen ügyeket rendelnek hozzájuk az ügyeket, véletlenszerűen, vagy pedig konkrét módon ö, mm, osztanának szét ezek között a ö, kamarák között, mely három-négy tagállamból áll. Nagyon-nagyon fontos, hogy világos különbséget tegyünk az ügyészség, valamint a nemzeti hatóság hatáskörei között. Nem szeretnénk, ha mm, minden egyes esetben külön meg kellene kérdezni azt, hogy ki az illetékes, és aztán bírósághoz kelljen fordulni, hogy megállapítsák a joghatóságot, mert ezzel értékes időt veszítenénk a nyomozásból. A jelentésben azt mondjuk, hogy nézzük, ki, nézzük meg a PIF irányelvet. A PIF irányelvnek van egy listája azokról a bűncselekményekről, amelyek az Európai Unió érdekei ellen szólnak. Nézzük meg ezeket a bűncselekményeket, és vegyük be ezeket az Európai Ügyészségről szóló anyagba is. Aztán ö, országonként is eljárhatnánk vannak olyan ügyek, amelyek egy országra vonatkoznak, és lesznek olyan ügyek is, amelyek több országra, határokon átnyúló jellegűek. Az ügyész ezekben az ügyekben is eljárhat. Lesz delegált ügyésze is, delegált európai ügyésze is minden tagállamnak. És ez nem egy alárendelt struktúra ha a delegált ügyész és a tagállami struktúra megfelelő módon működnek, akkor minden jól halad majd. Ha nem, akkor a központi hivataltól fognak tanácsot kérni. Ami pedig a nyomozati intézkedéseket, cselekményeket illeti, mert ez is egy nagyon fontos kérdés, erre is kitér a jelentésem az olyan ö, kérdések, mint a házkutatás, ö, a lehallgatás, ö, ha ezt mondjuk Olaszországban monyolítják le, akkor egy olasz bíróra kell ezt elrendelnie, és az olasz jogot kell ö, tiszteletben tartani. Németországban németes, stb. Mindig az adott ország jog az irányadó annak az országnak a joga, ahol a házkutatást vagy a lehallgatást elrendelik. Tudom, hogy néhányan azt kérik, hogy ha a kérelmező ország, ha két ország érintett, akkor mind a két ország beleegyezését ki kellene kérni. Ami az igazságügyi felvizsgálatot illeti, a bírósági felvizsgálatot illeti ha egy német bírósági határozat alapján házkutatást rendelnek el, akkor a bírósági felülvizsgálatot a német bíróságon kell lebonyolítani, és a német jog az irányadó. Ami a jogi védelmet illeti, a karta értelmében figyelembe kell venni az összes olyan irányelvet, amelyet az Európai Unióban elfogadtak a jogi segítségnyújtásról illetve a gyerekekről, fordításról, és a többi, és a többi. Tehát minden, amit a büntető jogban elfogadunk uniós szinten, alkalmazandó. Azért, hogy a gyanúsított személy jogait védjük. Az utolsó mondatot fogom most kimondani. Azért, mert sokan kérdeztek engem a Eurojustról is, Axel kollégám is én nem látom, hogy ez zavarná majd a Eurojust munkáját. A Eurojust az együttműködésre épít bizonyos esetekben. Tényleg ez az utolsó mondatom. Azt kell megnéznünk, hogy mi van most. Nagyon nagy mértékű a csalás, és itt vannak az intézmények. Ez is mutatja, hogy a dolgokon változtatnunk kell. Köszönöm szépen, 8 percünk van az ülés végéig. Kaufmann asszony árnyékjelentéstevőként adni a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, igen, mint mindig, röviden. Először is szíves köszönetet mondok az előadónak. Az a döntés, hogy köztes jelentést fogalmazzunk meg, politikai szempontból, politikai időzítési szempontból nagyszerű, hiszen a tanácsban most zajlanak a tárgyalások, és ha hallatni akarjuk a hangunkat, akkor nagyon fontos megfogalmaznunk világos álláspontunkat és követelményeinket. Számunkra lényeges az, hogy az Európai Ügyészség független legyen, és munkáját hatékonyan végezhesse. Emellett az is fontos, hogy a gyanúsítottak jogai mindig biztosítottak legyenek megemlíteném, hogy a jelentés alapvető megközelítését osztom, az előadó nagyon jó munkát végzett, és csak annyit szeretnék elmondani, hogy a frakciónk néhány fontos ponton tanácsosnak tartja azt, hogy pontosítsunk, néhány példát fogok megemlíteni, és ezzel kapcsolatban módosító indítványokat nyújtunk be. Itt utalok az első jelentésünkre is. Ami az illetékesség, a hatáskörök kérdését illeti, teljesen egyértelmű kritériumokat kell megfogalmazni arra, hogy mikor illetékes az európai ügyesség, és mikor kell a nemzeti hatóságoknak nyomozniuk. Fontos emellett a bizonyítékok elfogadhatóságának az elve a 15. cikkben is. Egy korábbi jelentésben világosan kimondtuk azt, hogy az alapjogi kartában lefektetett jogok, valamint az Európai Emberjogi Egyezményben szereplő elvek irányadóak kell, hogy legyenek. Még két megjegyzésem van. Láttam a tanács szövegét, és meglepődtem azon, hogy úgy tűnik, hogy az európai ügyészek számára ez egyfajta részmunkaidős tevékenység lenne. Én úgy gondolom, hogy ez így nem elfogadható. Nagyon világos kell, hogy legyen az, hogy akik ügyészként működnek majd, a teljes mértékben, teljes időben végzik ezt a munkát. Ami pedig az eljárási jogokat illeti, ez szívügyünk. A tanács mostanáig csak a nem lezárt irányelvre utalt, világosan kell kimondanunk azt, hogy milyen jogok illetik meg a gyanúsítottakat. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Mitchell úr. Tényleg nagyon gyorsan, de először is gratulálok Makovej asszonynak. Kiváló munkát végzett. Nagyon gyorsan, néhány konkrét dolog, ami a ügyészség struktúráját érinti. Nagyon nehéz lesz egy piramis föderalist, alapú föderalista bizottsági javaslathoz visszatérni. Az első parlamenti um, időközi jelentés pedig még ezzel foglalkozott. Ahhoz, hogy hatékony legyen az Európai Ügyészség, a kormányközi megközelítést korlátozni kell. A különböző kamarák szerepét akarja öm, megerősíteni az előadó. Én az európai ügyészek egyéni hatásköreit korlátoznám. Tehát így a kamaráknak és magának az ügyészségnek a függetlenségét tudnám megerősíteni. A kijelölési folyamat szerintem, hogyha a parlament nincs közvetlenül meghívva e folyamatba, az szokatlan megoldás. A kijelölt személyek, kinevezett személyek tekintetében az európai, illetve a nemzeti szempontok is kell, hogy érvényesüljenek. Makovai asszony a kompetenciák elosztását a nemzeti hatóságok, illetve az Európai Ügyészség között szeretné pontosan meghatározni, ez fontos. Egy esetben, egy konkrét ügyben való elhatárolása a két hatáskörnek szerintem nem kivitelezhető, hanem állandó módon előre kell elhatárolni a hatásköröket. Ez nem csak az Európai Ügyészség függetlensége szempontjából nagyon fontos, hanem számunkra is az Európai Ügyészség és a tagállamok közötti együttműködés, akik részt vesznek az Európai Ügyészségben, nagyon fontos, és az Eurojust az olaf és más európai szervekkel, mint például az Europorral is nagyon pontosan meg kell határozni az együttműködés kereteit. Amúgy azonban a kollégánk munkáját egyszerűen csodálom. Köszönöm. Albrecht úr. Köszönöm szépen. Köszönet a jelentését, Madame Makovej asszonynak. Mi is támogatjuk a javaslatot. Azt, hogy felálljon az Európai Ügyészség, és hogy most egy időközi jelentést fogadunk el, ez teljesen észszerűnek tűnik. Valamint az is fontos, hogy legyenek alapelveink, amelyeket a parlament már szeretne meghatározni, erre felhívást már megfogalmaztunk. Szeretném hangsúlyozni, amit Kaufmann asszony mondott, hogy az eljárásbeli jogokat nagyon pontosan kell meghatározni, különösen akkor, hogyha automatizált elismerést akarunk bevezetni az EPPO tevékenységi körének tekintetében, akkor kell, hogy legyen egy eljárásbeli standard előbb. Amikor az Európai Ügyészség fellép, akkor szükséges, hogy legyen a határozata ellen fellebbezési vagy jogorvati lehetőség. Meg kell határozni azt, hogy melyik bíróságra lehet, bírósághoz lehet fordulni az ő határozatuk ellen, illetve hogy egy bizonyos ügyben az EPPO kompetense, ezt is, ezt a határozatot, ennek az eldöntését is megtámadhatóvá kell, hogy tegyük például az Európai Bíróságon. Illetve azért is fontos, hogy ott lenne az Európai Bíróság, mert lehet, hogy mulasztás történik az Európai Ügyészség részéről. Azok a tagállamok is fontosak, akik nem lesznek részesei az Európai Ügyészségnek, és így kapcsolódunk az Eurojusthoz, és a másik jelentéstevő munkájához, hiszen nem hagyhatjuk figyelemen kívül, hogy végül lesznek olyan tagállamok, bár szeretnénk, hogyha lehető legtöbb tagállam bekerüljön, de lesz mégis egy csomó, amelyiknek nem lesz ügyésze a testületben. Tehát szerintem nagyon fontos, hogy az euró Justhoz hasonlóan, nagyon világosan leírjuk, hogy az új testülettel ezek a tagállamok hogyan tudnak interakcióba lépni már csak azért is, mert hidat kell építeni a bent nem lévő tagállamok, illetve az Európai Ügyészség között, hogy szoros legyen az együttműködés. Szerintem politikailag lenne bölcs, hogyha ezt megtennénk, plusz politikai bölcs lenne az Európai Parlament részéről is, hiszen nekünk folyamatosan emlékeztetni kell arra, hogy az Európai Ügyészség gondolata, ez egy beleegyezési eljárás, úgy, hogy nekünk itt most gyakorlatilag csak igent vagy nemet kell mondanunk arra, amit a tanács mond, és már most látjuk azt, hogy nem osztozunk a véleményükben minden területen. Tehát szerintem legyenek kapcsolatok az Eurojust dossziéval, és nagyon fontos, hogy a társ törvényhozói hatáskörünk legyen. Tudom, hogy nagyon hosszúan beszélek már megint elnézést, de nagyon fontos a parlament számára, hogy az eljárásbeli jogokkal kapcsolatban az Eurojust fájhoz hasonlóan járjunk el. Kinicsi. Kinicsi asszony. Köszönöm, elnök asszony. Sajnos néha egy kis idő eltelik, mire az ember rájön, hogy ő kapott szót. Köszönöm az előadónak ezt a munkát. Szerintem a dokumentum, amit <clears throat> elkészített, nagyon fontos. Az ügyészi hivatal, az Európai Ügyészi Hivatal fontosságáról tegnap éppen a lett elnökség beszélt akkor, amikor azt mondta, hogy létfontosságú ezt felállítani. Többek között azért is, mert a tagállamok biztonságát megerősíti, adott esetben akkor, hogyha a hatáskörét kiterjesztik. Nyilvánvaló, hogy az EU összes országában fel kell lépni a korrupció ellen, ebből a szempontból az ügyészség szerepe fontos. Rengeteg dolgot szeretnék mondani, erre most nincs idő, de e, inkább ehelyett csak azt mondom, hogy rendkívül fontos a független, hatékony ügyészi hivatal. Ahhoz, hogy független legyen az ügyészi hivatal, meg kell vizsgálni a kinevezések módját, oda kell figyelni, hogy az ügyészi hivatal e, tényleg nyitott a kinevezési eljárást is nyitott átláthatóvá kell tenni, és be kell vonni abba az Európai Parlamentet. Emellett a hatékonysága fontos még az ügyészségnek, tehát áramvonalasított eljárásrendre van szükség, amely gyors döntéseket hoz, tesz lehetővé, és eljárási garanciákat tesz az eljárási elemek mellé a parlamentnek a beleegyezését kell adni mindenhez, ehhez viszont azt kell, hogy meghallgassanak bennünket. Fontos tehát ez az időközi jelentés. A javaslat szerintem jó irányba halad. Én magam is megpróbálok majd hozzájárulni ehhez a témához. Korábbi életemben foglalkoztam ezzel a témával, személyes ügyem is ez, és ugye én magam is árnyék előadó vagyok, az Ekon bizottságban ennek a témának én vagyok az árnyék előadója. Jól tette, hogy megemlítette, mondja, mondja az elnök. Basplis. Vielen Dank. Um, Fosz úr, kérem. Ich versuche es kürzer zu machen. Köszönöm, megpróbálom rövidre fogni. Először is, ami a testület struktúráját illeti, hát az, hogy európai szempontból így jó, nem két ügyészi kört hozunk létre, egyrészt az Eurojustnál és egyrészt az EPO-nál. A helyzet a következő. Kaufmann asszony beszélt már az eljárási jogokról, ezt én is nagyon fontosnak tartom. A kérdés az, hogy a tanácsban hogy állnak a dolgok. Van-e valami újdonság ezzel kapcsolatban? Köszönöm. Köszönöm szépen, Myers asszony. Igen, köszönöm szépen. Én is röviden fogalmazok majd. Tegnap beszéltünk a hatáskörökről az ügyesség kapcsán, mely a szervezetbűnözés ellen lép fel. Ha jól látom, ez megjelenik az F preambulum bekezdésben. Kérdezném az előadótól, hogy a hatáskörök témájában mi a helyzet, hogy ez hogyan viszonyul a szubszidiaritás elvéhez a tanács jelenleg nincs itt, ez a tanács képviselője nincs itt, de talán ön tud erről valamit mondani. Köszönöm. Köszönöm. Nagyon röviden a bizottság ismertetésére, ismertetőjére kerül sor. Kérném szépen, a tanács elnökségének, a lett elnökségnek adok szót, tessék. Nagyon röviden. Uh, good afternoon. Uh, good... Jó napot, vagy jó estét, hosszú napunk volt. Köszönöm szépen, hogy beszélhetek ma itt önöknek. Makové asszonynak köszönöm a köztes jelentést. Ami a tanácselnökséget illeti, szeretném a nevükben hangsúlyozni, hogy tegnap az igazságügyi miniszter elmondta, hogy ez a dosszié mindig nagy prioritást élvez majd. Számunkra az olasz elnökség nagyon jó munkát végzett, az első öt fejezet kompromisszumos szövegét lezártuk, és a meglévő nyitott kérdésekre összpontosítunk már csak ezekben a helyzetekben. A cél az, hogy az EPO ne csak papíron működjön, hanem a gyakorlatban is hatékonysága és függetlensége biztosított legyen. A cél az, hogy részleges általános megközelítést érjünk el minden kulcskérdésben, még a lett elnökség alatt. Ha ez sikerül, akkor ez majd azt jelenti, hogy a következő elnökség, azaz Luxemburg az utolsó helyzetekre összpontosíthat. A személyzet, finanszírozás, stb. Néhány dologban nagyon bonyolult a helyzet, és nem is látom előre, hogy a tanács mikorra véglegesíti a munkát. Annyit mondanék még el, hogy a lett luxemburgi olasz trió megtesz minden tőle telhetőt azért, hogy véglegesítse a munkát. Ugyanakkor az elnökség tájékoztatni szeretné a parlamentet a fejleményekről is. Most is a munkacsoport üléséről jöttem ide, úgyhogy annyit elmondhatok, hogy dolgozom. Köszönöm szépen. Most pedig a bizottság kap szót, tessék. Thank you, Madam Chairman. Well, I'd like to... Köszönöm szépen, elnök asszony. Az elnökséggel egyetértek, ez a bizottságnak is prioritás. Szívesen köszönöm a jelentéstevőnek ezt a nagyon jó dokumentumot. Makkovály asszony, ahogy mindig, nagyon jó munkát végzett fontos lépés ez az eljárásban, és remélem, hogy 2015-ben be tudjuk fejezni a munkát. Lettország és Luxemburg elnöklete alatt három pontra szeretnék rámutatni, amiket már érintettek az előttel szólók is. Az egyik, hogy az állandó kamaráknak a döntéshozatai folyamatban nagyon fontos szerepe lenne. Makovely asszonynak egyet, egyetértük, hogy bizonyos döntéseket az állandó kamarákra kell ö, állandó testületekre kell bízni. Úgy gondoljuk, hogy ezeket a döntéseket az állandó testületeknek kell meghozni, mert függetlenek, független funkcióval rendelkeznek az Európai Ügyészségen belül. értek, hogy az eljárásbeli jogok erősek kell, hogy legyenek, és a meglévő EU jogszabályokon kell, hogy alapuljanak az irányelveken, a kartán, és meg kell erősíteni ezeket a jogokat mert például a jogsegéllyel kapcsolatos szabályok nem lesznek nagyon erősek, és jogszabályt pedig a gyanúsítottaknak kell biztosítanunk. Az eurojust kapcsolatos párhuzam nagyon fontos, meg kell tartanunk a két rendelet megközelítése közötti hasonlóságot. Ezeknek egyszerre kell hatályba lépnie, ez a kapcsolat mindkét szervezet sikere szempontjából rendkívül fontos. Elnök, köszönöm szépen! Remélem, hogy Makovej asszony egyetért azzal, hogy most már nem foglalja össze az elhangzottakat. Fél perc, fél percben. Mrs. Kaufmann. Uh, Kaufmann uh, asszony által elmondottakra reagálva két rövid megjegyzésem van. Ő beszélt arról, hogy uh, fontos az, hogy disztingváljunk a nemzeti hatóságok és az e Európai Ügyészi Szolgálat hatáskorai között. Ezt én is mondom, mert ha nem e, biztosítjuk ezt, akkor az nem lesz hatékony, e, pénzt vesztegetünk, időt veszítünk. Ami az eljárási jogokat illeti, abban is teljesen egyetértek. Én azt gondolom, hogy a gyanúsítottnak abban az országban kell e, bíróság elé mennie, ahol a nyomozati cselekmények történtek. Itt a felülvizsgálatról is szó van, tehát a bírói felülvizsgálatról, nem specifikus esetben pedig a luxemburgi bíróság is megteheti, de hogyha mondjuk egy határon átnyúló házkutatás esetében az eljárási garanciát a luxemburgi bíróság adja, az nem lesz túl hatékony az Európai Ügyészség szemszögéből. Nyilvánvaló, hogy én például a román bírósághoz megyek akkor, hogyha a román hatóságok valamilyen eljárást vagy cselekményt indítanak ellenem. Ami a részidőt, teljes időt illeti, munkaidőt illeti, ezek az ügyészek nem a központi hivatalban fognak majd részmunkaidőben dolgozni, azt a 25-öt, akik, akiket a bizottság nevez ki a tagállamok javaslatára, az teljes munkaidőben dolgozik. A tagállami segítők viszont nem feltétlenül. Be is fejezem, mert úgy látom, hogy már le is járt az idő. Valóban, mondja az elnök. A következő ülésünkre Február 27-én kerül sor Brüsszelben. az ASP 3G2-ben lesz egy INT DROI LIBE közös meghallgatás a digitális megfigyelésről is. A módosítók benyújtásának határideje a makovei asszony jelentéséhez eh, február 2-a este 6 óra. Eh, kivételesen csak angolul lehet benyújtani a módosítókat. Köszönöm, hogy eh, mindenki eljött, és köszönöm a tolmácsoknak is az egész napi munkát. Köszönöm.